Meine Damen und Herren, Hölgyeim és Uraim! Er ich möchte die Sitzung Megnyitom az ülést. Van-e a napirenddel kapcsolatban bárkinek mondani valója nincs? Ahogy máskor is lenni szokott, nekem sincs semmi mondani valóm. Talán csak annyi, hogy a jegyzőkönyvvel kérdezem, hogy van -e bárkinek baja, feltételezvén, hogy bárki olvasta az előző ülések jegyzőkönyveit. Mivel senki nem olvasta őket, ezért tetszenek, jó? Der Finanzinstrument. Most a pénzügyi eszközökről szóló tárgyalásokról lesz szó. Már múlt héten lezárultak az AFET-re vonatkozó részek, a fejlesztési bizottsági témák hétfőn este zárultak le, <clears throat> ezeket mi is megszavaztuk, és, és hát olyan az eredmény, amilyen. és azért mondtam németül, hogy lalala, la la hogy mindenki értse azt, amit akar. Az viszont nem sikerült nekünk, hogy teljes körű delegált aktusok témájában elérjük azt, amit akartunk. Sajnos ezt elbuktuk. És ezért látható, hogy a nemzeti kormányok és a bizottsági bürokrácia között összejátszás történt, és amikor a bizottság erre ráeszmélt, meg mi is, addigre, addigra már nem volt labda nálunk. Ezen el kell gondolkodnunk, ez egy politikai és intézményi kérdés. Arról is szól, hogy például a koreper hogy működik, az egyes országok nagykövetei hogy működnek, elfogadhatatlan struktúrák és eljárások vannak itt, ezt le kell szögezni, itt ezt a litván elnökség egy tagjának is elmondtam már. A koreper úgy működik, úgy tárgyal, aminek semmi köze a klasszikus kétkamarás rendszer klasszikus mm, koncepciójához. És ami ebből következő jogalkotás, az pedig még rosszabb. Ennyit erről. Tehát nem sikerült elérnünk, amit akartunk, és mind a jelentések kapcsán, mint pedig általános témák kapcsán is jó, hogyha a status quo-nál vagyunk. Köszönöm az előadóknak, hogy nagy türelemmel, hosszú időn át dolgoztak, és hát sajnos mégsem hozott gyümölcsöt az általuk telepített fa, de mindenféle kerülő és bonyodalom ellenére azért egy záradékot sikerült elfogadtatnunk, vagyis hogy három és fél év múlva az egész csomag újra kibontható lesz, és legalább nem hét évre betonozzák be azt, amit most eldöntöttek, hanem a következő parlamentnek is lesz joga ugyanis egyébként nem lett volna a következő parlamentnek semmilyen joga a beleszólásra, hogyha 7 évre szól, tehát lesz legalább a következő parlamentnek joga, hogy ezzel újra foglalkozzon. De hát és akkor még nem is beszéltünk a nemzeti parlamentekről nem is beszéltünk, azok egyenként is azt tapasztalják meg folyamatosan, hogy mindenki, minden kormánytag mindig azt gondolja, hogy a külpolitika parlamentek nélkül mennyivel egyszerűbb lenne. És az viszont megvan, hogy nem a régi eszközök, hanem új eszközök lesznek sok tevékenységre, és számos területen azért részeredményeket értünk el. A tematikus és földrajzi klasszifikáció tekintetében például, és ez alapján talán elmondhatjuk, hogy ezekkel tényleg egyet tudunk érteni, és az úgynevezett amending delegated acts kapcsán amelyek tehát a teljes körű delegált aktusok, a, vagy hát egy mellék kategóriáját képezik, ezek kezelhetők lesznek. Én, mint előadó szólalok meg most, illetve az előadókat szólítom. Kukán urat először a szomszédsági eszközről két percet adok minden előadónak, hogy bemutassa a szövegét, aztán majd Szavazunk. Thank you very much, Mr. President. The key to the Köszönöm, elnök úr. A, az európai szomszédsági eszköz újratárgyalása, több demokrácia, több támogatás, ezek voltak az elvek, a kritériumok, illetve a mechanizmus működése eh, megtárgyalása után E, két szintű mechanizmussal e, akartunk foglalkozni. E, van egy baseline allocation az egyik részben, a másik pedig arról szól, hogy további támogatást nyújtunk azoknak az országoknak, amelyek a reformokban, illetve a demokrácia építésében elértek eredményeket. Van az, a szomszédsági politika költségvetésében 10% erre elkülönítve a mely fenntartható demokráciát akarunk, ez feltétele a további támogatásnak. Emellett a parlamenti állásfoglalásokat ugyanolyan súlyul veszük figyelembe, mint a tanácsi eh, konklúziókat, amikor az általános politikát kialakítjuk. A tanácsnak eredetileg ez nem tetszett, de aztán sikerült megőriznünk, megvédelmeznünk ezt az álláspontot. A civil társadalom eh, bevonása az EU támogatás eh, monitorozásába szintén az Európai Parlament egyik javaslatának nyelvezetét tükrözi a parlament demokratikus ellenőrzési joga alapján tárgyaltunk a függelékről, illetve a delegált aktusokról. A függelék a programtípusok szerint százalékosan tartalmazza az odaítélt pénzeket. 2018-ban lesz egy félidős áttekintés, amely lehetőséget ad az újonnan megválasztott parlamentnek, hogy a prioritásokat felülvizsgálja. Összességében persze mindez kevesebb, mint amivel neki vágtunk a tárgyalásoknak, különösen a delegált aktus vonatkozásában, de amit elértünk, az már egy szép eredmény. Köszönöm, elnök úr. López is Turis White. itt van, parancsoljam. Uh, lo único, vamos a ver, eh... Meglátjuk. Először is fontos azt látni, hogy itt konkrétan a partnerségi el, mű, hogyan működik a partnerségi eszköz. Úgyhogy köszönöm szépen mindazoknak, akik ezzel dolgoztak, és még egyszer köszönöm a türelmet a parlament szolgálataitól is, hiszen nagyon nehéz feladatom volt, és ők még nálam is türelmesebbek voltak. Ezzel az eszközzel a Lisszaboni szerződésnek a külpolitikai dimenzióját tudjuk végre megvalósítani. Fontos az, hogy az új pénzügyi időszakot is, vagy új pénzügyi időszakban is ezt a külpolitikai eszközt megfelelőképpen megvalósítsuk, hiszen a világ körülöttünk egyre bonyolultabb és instabilabbá válik. Az Európai Unió és stratégiai partnereink olyan politikákat támogatnak, amelyek globális kihívások vagy fenyegetettségek megszüntetését célozzák. Európának versenyképesebbnek kell lennie, és azt hiszem, hogy ez az eszköz az Európa 2020 stratégia részét is kell, hogy képezze, főként a stratégia öt fő célkitűzését. Innováció, integráció, fenntartható fejlődés, oktatás, munkaerőpiac. De ez mindenféle más területre is kiterjedhet, az energia hatékonyságtól, az innováción keresztül a mobilitás támogatásán át, valamint a gazdaság élénkítésen ter- keresztül, a gazdas- az akadémiai együttműködés, az egyetemek közötti együttműködés. Az Európai Unió kereskedelmi politikájának erősítése a világban, és a politikáink erősítése ezzel az eszközzel is. Az INTA nevében Andrit Jene asszony dolgozta ki a nemzetközi kereskedelemre vonatkozó vetületeit ennek a kérdésnek, és köszönöm szépen az ő munkáját, hiszen az Intával együtt nagyon sok munkát végeztek. Januárban beindul az Európai Unió külpolitikájának új fejezete. Ebben az új fejezetben az Európai Parlamentnek nagyobb szerep jut társ jogalkotóként és politikai ellenőrző szerepét felhasználva. A politikai prioritásainkat delegált jogi aktusok formájában módosítható módon terjesztettük be, és szeretnénk garantálni ennek az eszköznek a hatékonyságát és a parlament nagyobb részvételét a folyamatban. És végül az eszközzel kapcsolatban azt tudom még elmondani, hogy az Európai Unió érdekeit, értékeit kell majd tükrözze a nagyvilágban. Köszönöm. Ja, guten Morgen, Herr Vorsitzender. Köszönöm elnök úr a szót. Jó reggelt kívánok. Köszönöm, hogy äh, lehetőségem van itt az emberi jogi eszközökről. Nem csak az emberi jogi eszközökről van itt szó persze, hanem a demokrácia mindenféle támogatásáról. A külpolitikája az Európai Uniónak ezen a területen eddig nagyon sikeres volt, és ezért az unió szempontjából fontos és megőrzendő eszköz, amely más eszközökkel közösen használva lesz persze a leghatékonyabb. A minden földrajzi eszközzel közösen kéne ezt az eszközt is használni, és csak ott, ahol nem lehetséges, ott kerül külön alkalmazásra. Az utóbbi évek során ez a politikai terület, ahogy mondtam, már sikeres volt. <clears throat> Nem csak az volt a célunk, hogy ezt a tehát nem volt el célunk, hogy ezt az eszközt megváltoztassuk, hanem inkább, hogy hozzáigazítsuk azt az új kihívásokhoz, ideértve főleg az arab tavaszt, és az emberi jogi kérdések közül az újabban felmerülteket, amelyek 2006 óta merültek föl, is konkrétabban belefogalmazzuk az eszköz megfogalmazásába. És persze a közös végrehajtási irányelv és rendelet kérdése is felmerült. Itt egyfajta intézményi változásoknak tükröződnie kell ebben az eszközben is, főleg a parlament jogainak megnövekedésének. A félidős felülvizsgálat <clears throat> tekintetében abban állapodtunk meg, hogy a következő parlament még egyszer ö, felülvizsgálhatja a stratégiai célokat. A további részletekben nem mennék bele, ö, most csak szavazni fogunk úgyis. Annyit akartam még elmondani, hogy a tárgyalások során a tanácssal és a bizottsággal is sikerült az érdemi témákról, a kisebbségekről, a, a nemi kisebbségekről, a női jogokról, az egyéb emberi jogokról, politikai helyzete kapcsán nem érvényesülő jogokról, mind, mind, tehát mindegyik területen eredményt értünk el. A szociális jogokról is szó volt, a, a bizonyos minimális életkörülmény követelménye is megfogalmazódik, és az alapjog, ahhoz, hogy bárki indíthasson a világban vállalkozást. Az Európai ö, Emberi Jogi Kartában is ez benne volt, és ezt onnan átemeltük ide. Ami a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat illeti, felvettük ide a DHAI céljait, és a többi eszközhöz hasonlóan ide is odaírtuk, hogy félidős felülvizsgálatot kérünk. Egyéb pénzügyi kérdésekről csak általában beszélnék. Először ö, fordul elő, hogy a, a, a választási megfigyelő ö, missziókra csak 25%-ot lehet nekünk adni. Informálisan már ez eddig is így volt ez a gyakorlatban, de ezt most kodifikáltuk. Végül pedig annyit még, és ez mutatja azt is, hogy az Európai Uniónak ö, ö, Európai Unió külügyi politikájának mekkora jelentőséget tulajdonítunk. Ez ugye 20%-os növekedéssel most 1,3 milliárd eurót lehet fordítani a világban a demokrácia és az emberi jogok támogatására. Még itt sure. Thank you very much. Uh, now Mrs. Lockbiller. Köszönöm, Rodbiller asszony. I will speak today on behalf of our rapporteur. Köszönöm. Ma Bütikofer kollega nevében beszélek, aki sajnos beteg egy új eszközről van végleges megállapodás, ez a békéhez hozzájáruló eszköz. A parlament sikereiről szeretnék beszámolni a stabilitási és béke eszköz kialakítása során konfliktus megelőzés címszó alatt meg sikerült duplázni 200 millió euró fölé a rendelkezésre álló pénzügyi eszközöket. Az arab tavaszból tanulva, ahol is a stabilitás iránti igény arra vezetett, hogy elhanyagoltuk a civil társadalmat, egy új címet adtunk ennek az eszköznek, amelyben benne van a béke fogalma is. Ez azt mutatja, hogy a béke építés sikeres lehet az eszköz keretein belül. Az eszköz nem csak a kormányokkal és nemzetközi, szerv, nemzetközi szervezetekkel működik együtt, hanem civil társadalommal is. A civil társadalom lesz a középpontjában ennek az eszköznek. A civil társadalomnak szerep jut a tevékenységek eldöntésében is a biztonsággal összefüggő kérdések, a terrorizmus elleni fellépés, a kibertér biztonsága eh, területére is tekintettel egy eh, olyan új emberi jogi eszközt eh, hoztunk létre, amely arra kényszeríti a külügyi szolgálatot és az Európai Bizottságot, hogy az új eszköz, illetve az ezen a területen tervezett fellépések során vegyék figyelembe az emberi jogokat. Ráadásul az emberi jogi mechanizmusról jelenteniük kell a parlament felé. Egy eh, megerősített dialógus lesz tehát az Európai Parlamenttel, a programozás, a program tervezése, illetve az ilyen jellegű fellépések végrehajtása eh, összes szakaszában. Ez az AFET-nek eh, különösen nagy szerepet ad ezeken a területeken. Én szeretném megköszönni Bütikoffer úr nevében, Brandner asszony nevében is azt a nagyszerű együttműködést, amelyet Kélem Lambsdorff, Galtier és Lőzing árnyék előadók tanúsítottak. Liba Rúcsek. Liba Rúcsek. Köszönöm szépen. Itt az IPA 2 előcsatlakozási támogatásról van szó. Másfél éve intenzív tárgyalásokat folytatunk, és sikerült a jogszabályal kapcsolatban megállapodásra jutni a következő 7 évre vonatkozólag. Itt több mint 11 milliárdról van szó. Most először a parlament társjogalkotói szerepében vett részt a tanácssal egyenlő szinten a tárgyalásokban. A litván elnökséggel való kompromisszum szerintem realisztikus és elfogadható, az Európai Parlament legfontosabb politikai prioritásainak megfelel, ezeket tükrözi, öt ilyen van, konkrét célok kidolgozása a bővítéspolitika területén, alapvető az Európai Parlament prerogatíváit megőrizni, sőt kiterjeszteni, ez számunkra nagyon fontos. Politikai és jogi szerepünket szeretnénk a bővítési folyamatban erősíteni, valamint az Európai Parlament demokratikus legitimitásának erősítése a teljes folyamat során. Ebben a kontextusban az IPA célkitűzéseit Sajnos a felszólalónk nem a mikrofonba beszél, úgyhogy nem halljuk. Elnézés. Tehát, hogyha lesznek újdonságok, akkor az Európai Parlamentnek majd a bővítési folyamattal kapcsolatos prioritásait fogja tükrözni mindez. Az Európai Parlament vonatkozó állásfoglalásait figyelembe kell majd venni a jövőben, és az a tény, hogy az IPA rendeletnek részét fogja képezni, jogi értelemben is kötelezővé teszi a parlament állásfoglalásainak betartatását. A parlament ösztönző intézkedéseit beépítették a rendeletbe, kopenhágai kritériumoknak való megfoga, megfelelésre gondolok többek között, illetve a rendeletben azt is olvashatjuk, hogy a különböző államok teljesítményének mérésére milyen eszközöket kell felhasználni. És a parlament nagyon röviden képes volt arra, hogy egy közös nyilatkozatot adjon ki amelyben azt kéri, hogy a kisebbségi csoportoknak a támogatását továbbra is biztosítsuk. Mint ahogy minden kompromisszumos megoldásban, az IPA-nál is a parlamentnek fel kellett adni a bizonyos céljait. Mire gondolok konkrétan? A kedvezményezettek kérdésére. De ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy ez a kompromisszum jó, és a mi prioritásainkat tükrözi. Folytatjuk a 2014 utáni időszakban is a bővítési folyamatot és annak a finanszírozását, tehát szerintem a kompromisszum jó, a parlament ebből nyertesként került ki. Szeretném megköszönni az árnyék jelentéstevőknek, Jens és Kacsin képviselőknek, Cornelissen, Meyer képviselőknek, illetve Krisztián Vigányinak a munkáját, aki nincs itt, hiszen most más problémákkal máshol küzdik, Szófiában, de ő is jelentéstevőként részt vett ebben a folyamatban, tárgyalásban. Köszönöm. Herzlichen Dank. Köszönöm én is. Most az Európai Parlament koreperje fog dönteni. Ha, ha a tanács azt mondja, hogy a koreper nemet mondott valamire, akkor erre én is azt szoktam nekik válaszolni, hogy a parlament korreperje is nemet mond. Na, nézzük, hogy most a korreperünk tud-e igent mondani. Minden ö, ponttal kapcsolatban ö, csak egy szavazás lesz. Elektronikusan fogunk szavazni. a közös szabályok témában, aminek én vagyok az előadója, ki támogatja ezt a jelentést. Kérem szavazzanak. Abstimmung ist, äh, Abstimmung ist jetzt geschlossen. Lezárom a szavazást. Mit 25 zu 0 bei 3. 45-0 arányban három tartózkodás mellett elfogadtuk. Gratulálok az előadónak, aki én vagyok. Habe mi. Habe mi. Wir stimmen jetzt ab über... Most uh, a Lambsdorff jelentésről szavazunk, az EHDA-ről, elektronikusan szavazunk. az emberi jogok és demokrácia támogatására létrehozott pénzügyi eszközről. Lezárom a szavazást. 44 igen, egy nem szavazat, négy tartózkodás mellett elfogadtuk. Gratulálunk Lambsdorff úrnak. A hatos pont a, a Rucsek jelentés IPA 2, most a szavazás tárgya. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 47 igen, két nem. Szavazat mellett tartózkodás nélkül elfogadtuk, gratulálok Rucsek úrnak. A következő tévánk a szomszédsági eszköz megszavazása, Kukan úr jelentése, megnyitom a szavazást. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom azt. 46-1-1 arányban elfogadtuk, gratulálok Kukán úrnak. A partnerségi eszköz lesz a következő témánk. Antonio jelentése. Szavazásra bocsátom. Lezárom a szavazást. 47 igen, szavazat két tartózkodás mellett elfogadtuk. Nem örülök, hogy ilyen jó az arány, de gratulálok azért stabilitási eszköz, Kófer úr jelentése, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 47 igen, két nem szavazat mellett elfogadtuk. Gratulálok Kófer és Kampnár asszonynak is persze. Most pedig jön a többi téma. Az Albániáról szóló jelentés, Vuljanics úr jelentése. Kívánja Vuljanics úr ehhez bármit előzetesen hozzáfűzni? Köszönöm, elnök úr. Én elsősorban az árnyék előadóknak szeretném megköszönni a segítséget, valamint a parlament vezetőségének a segítségét köszönöm meg, akik javaslataikkal támogattak engem, amikor megakadtam. A titkárság képviselőit is köszönet illeti a munkájukért, és különösen azért, hogy ma szavazhatunk erről a jelentésről. Én egy kicsit sürgettem a dolgokat, mai szavazást szerettem volna, illetve a jövő héten akartam a plenárisra vinni az ügyet. Én egyrészt ezt azért tettem, mert ez az ország megérdemli ezt a sürgős elbánást, másrészt pedig a parlament is megérdemli azt, hogy egy ilyen kérdésben kifejthesse a véleményét még a tanács döntése előtt. Egy sor kompromisszumot sikerült elérnünk, és én azt gondolom, hogy az állásfoglalás jó irányba mutat. A módosítók komoly része ugyanebbe az irányba mutat. A cél az, hogy tagjelölti státuszhoz juttassuk Albániát. Nyilván, ha egy részük a módosítóknak el lesz utasítva, az egy másik dolog. Remélem, hogy a plenáris elfogadja ezt a jelentést, és remélem, hogy a tanács is jóvá hagyja decemberben. Még egyszer köszönöm mindenkinek a segítséget, tapasztalat nélkül álltam neki ennek a munkának, de azt gondolom, hogy mindannyian jó munkát végeztünk. Köszönöm. Köszönöm ezzel, én is egyetértek, mondja az elnök, legalábbis a végével annak, amit mondott. És akkor kezdődik a szavazás. Kezdjük a szavazás, egyes kompromisszum. Ki támogatja? ellene tartózkodás elfogadtuk. A 34-es második részéről szavazunk mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Harmadik rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Kettes kompromisszum. Szalafrankor kíván szólni. Köszönöm szépen. Frakcióm egy kis kiegészítést szeretne javasolni a kompromisszumhoz, a kettes kompromisszumhoz, egy szóbeli módosítóval. Leszögezem, hogy ez egy szóbeli módosító, ahogy ezt a bizottsági elnök is vállalja. Üdvözlöm hogy ezt az ellenzék is most hajlandó úgy tűnik elfogadni. Nem halljuk az elnököt, most már igen, Rucsak úr, kíván még szólni. Nekem van egy kis bajom ezzel. Nem ellenzem ugyan a tartalmát a javaslatnak, mert Albániában ez egy fontos kérdés, és máshol is persze, hogy a kormány és az ellenzék valamilyen módon együttműködjenek. Tehát ez egy hosszú távú és jó üzenet de az eljárással van bajom, mert eh, hogy ebben a fázisban szóbeli módosítót nyújtsunk be, ezt eh, lehetett volna normális eljárásban is eh, javasolni, ezért a frakcióm nem támogatja. Rucsek úr, ez a néppárt és a szocialista és demokrata frakció közös módosítója, amit a plenárison amúgy is benyújtanának. Nem halljuk a felszólást. Ö, jó, legyen akkor a plenárisan. Mi most ezt nem támogatjuk. Szelafranka úr? Elnök úr. Köszönöm, elnök úr. Tudjuk, hogy a rendelet, a e, szabályok értelmében négy tagja ennek a bizottságnak, ha felszólal egy szobeli módosító ellen, akkor azt nem lehet e, megtenni. Nyilván a frakciók, e, amikor erről beszéltek, ezt a módosítót szükségszerűnek tartották. Tudom, hogy Rucsek úr és három másik kollega ellenzik ezt a módosítót, ugyanakkor én felhívnám a figyelmet arra, hogy Eh, mennyire eh, sajnálatos ez a fellépés a szóbeli módosító ellen. Eh, kérem, számítsanak arra, hogy a néppárt legközelebb ugyanígy fog eljárni, hogyha nekünk nem tetszik a szóbeli módosító, holott ebben a szakbizottságban az volt a szokás, hogy a szakbizottságon belül a szóbeli módosítókat hagyjuk, és nem azt az elvet valljuk, és követjük, mint a plenárison. Rocsek úr, köszönöm, Szalafranka, nem gondolom, hogy az ön el, iménti felszólalása elfogadható. E, kérem értsen meg bennünket, e, jelenleg itt a szakbizottságban támo e, nem támogatjuk ezt a szóbeli módosítót, és próbáljunk dolgozni az ügyön, hogy a plenárisra egy mindenki által elfogadható, tehát önök által is elfogadható szóbeli módosító vagy módosító kerülhessen benyújtásra. Mi itt a frakción belül majd ezt megbeszéljük, és a többi frakciót is természetesen meghívjuk ezekre a megbeszélésekre. E, elnök, e, ne, ne beszélgessünk erről, mert a, a szabályok e, világosak, ezt a szóbeli módosítót megölték, mert kellő számú ellenszavazat volt, kaptunk egy ígéretet arra, hogy, hogy erről akkor majd tárgyalások lesznek, de egy dolgot szeretnék önöknek elmondani az albán tárgyalásokkal kapcsolatban. Az albán kormány mindig is tárgyalóképes készségéről tett tanúbizonyságot, egy békés átmenet történt Albániában kormányváltás során, és én azt gondolom, hogy ezt meg kell említenünk, mert olyan ellenzéke van a, most az albán kormánynak, amely hosszú évek óta először fogadja el azt, hogy veszített egy választáson, e, és hajlandó együttműködni. Én azt gondolom, hogy ezt mindenképpen meg kell említenünk, mert különben az eh, lesz eh, az érzésem, hogy ezt a, és másnak is talán, hogy eh, gyakorlatilag addig, amíg egy bizonyos párt nem kerül hatalomra, addig ezt nem fogjuk elfogadni ezt az anyagot. Én most néppárti tagként beszélek, nekem az volt a benyomásom, hogy a szocialista párt itt most pártalapon dönt, és nem pedig a közjót figyelembe véve. Én azt remélem, hogy a plenárisra nagyobb együttműködést tanúsítanak, és sikerül megállapodnunk. Köszönöm, e, Rucsek úr. E, az ön benyomása téves. Mint ahogy mondtam, amikor Albánia, függetlenül attól, hogy Albániáról vagy Macedóniáról van szó, mindig együttműködünk, és a jövőben is együtt fogunk működni, mert kívánjuk ezen országok sikerét, függetlenül attól, hogy melyik párt van éppen az adott országban hatalmon vagy ellenzékben, hogy most a mi testvérpártunk van hatalmon, vagy a néppárt testvérpártja, vagy esetleg más pártszövetségek testvérpártja van hatalmon. Ez a célunk, célunk, és ennek érdekében működünk együtt, és erre határozott ígéretemmel bírnak. Találjunk tehát a plenárisra egy kompromisszumos szöveget. De hát ezt a szóbeli módosítót, ezt eh, leszavazták, innentől kezdve ennek vége van. Eh, erről nem szoktunk vitát tartani, én nem is akarok most sem vitát tartani. Folytassuk a szavazást, kettes kompromisszum. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodók? Elfogadtuk. 39. 39-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 42-es nem, visszavonták, 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös, nem, 45-ös mellette ellene tartózkodás Elutasítva, úgy tűnik legalábbis. Ellenőrzést kérnek? Jó, 45 ösről géppel is szavazunk. Lezárom a szavazást. 23-28 szerenyben elutasítottuk a 45-öst, most jön az 5-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 47-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 51-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 7-es kompromisszum. Ki támogatja? Ki van ellen? Tartózkodás, elfogadtuk. Nyol, pontosabban 58-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 62-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 74-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 77-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 78-as módosító mellette, szublimódosítva mellette, ellene tartóz, ellene. Ki támogatja még egyszer? Ellene Kukán módosítót elfogadtuk tehát a néppártival ellen, ellenében. 64-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes szóbeli mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette mellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellette mellene tartózkodás elfogadtuk. 102-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 105-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrzés kérnek. Rendben. 105-ös. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. 23-28 arányban elutasítottuk. 106-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 107-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 108-as mellette, ellene tartózkodás ellenőrzést igényel. A 108-asról Szavazógéppel is szavazunk. Lezárom a szavazást. 29-22 arányban elfogadtuk. 109-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 110-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 112-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 116-os két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva, második rész mellette, ellene, ezt is elutasítottuk. 18-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, tehát 119-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 121-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 122-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrzést kérnek a 122-esről, legyen. Check, sure, check. Ist angenommen. Verify whether road check is Ist angenommen mit 28. Elfogadtuk 28-23 arányban. Wir kommen jetzt Kompromiss. 19-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es kompromisszum, nem, 14-es módosító mellette. Úgy tűnik, hogy elfogadtuk. 15-ös mellette, <clears throat> ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 16-os két részben, első rész. Elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 17-es mellette, elfogadtuk. 20-as mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk.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 ellene tartózkodás elfogadtuk, 30-as mellettem ellene tartózkodás elutasítottuk. 31-es. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. 32-es mellette ellene elutasítva ugyancsak. Egyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. föl nem kell szavaznunk, hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, ötös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes, hetes mellette ellene elfogadtuk, nyolcas, kilences együtt mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Záró szavazás következik a szavazógéppel. Megnyitom a szavazást. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazás 49 szavazattal egy tartózkodás mellett. Elfogadtuk, gratulálok az előadónak, kiváló munkát végzett. Kommen dann zum Bericht Kacsin. Rendben, akkor most a Kacsin jelentésre fogunk rátérni, erről fogunk beszélni. Köszönöm szépen. Valaki kiemelte azt is, hogy sikerült elérni a konszenzust, és hogy tulajdonképpen egy hangon szólunk. 14 módosításban tudtunk megegyezni problémák nélkül. Én azt hiszem, hogy ilyenre még soha nem volt példa, ennyire sosem voltunk egységesek. Ennyire. Éppen ezért szeretnék két dologra emlékeztetni. Itt van a miniszterelnök Brüsszelben ma, több mint egy éve öm, foglalkozunk ezzel a témával, úgyhogy itt egy történelmi eredményről van szó. Tegnap pedig Szerbia és Koszovó részéről is egy asztalhoz végre most először leültek a képviselők, és nagyon érdekes vitát folytattunk velük. Én szerintem ez nem csak a támogatásról szól, hanem arról is, hogy olyan üzenetet kell közvetítenünk, hogy nagyon tetszik nekünk az, amit már elértek, az eredményeik, amiket felmutattak. Úgyhogy elnök úr, ön is, és kérem, hogy az önök által, illetve az, az a kormány, amely nem sokára életbe lép az ön hazájába, tegye meg mindent annak ellenében, annak érdekében, hogy folytatódjon ez a folyamat. Igen, mondja az elnök, Higgy el, hogy a kormányom is mindent megtesz, ami csak tőle telhető ezen cél érdekében. De különben nem jó újra mutogatni egy kormányra. Legyünk egy kicsit. Ez túl egyszerű lenne, mert akkor mindig a problémákat is utána rájuk lehetne majd fogni. Nem, ezt nem így kell. És ugye a németek már amúgy is hozzá vannak szokva ahhoz, hogy mindenért ők a felelősek. Akkor kezdjük a tízessel, amit visszavontak. Tehát egyes kompromisszum. Emellette ellene tartózkodók elfogadva. 18-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 19 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 20-as mellette ellene tartózkodók elfogadva kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 26-os mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 3-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 37 mellette, 37 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 38 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 39 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 40 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 41 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 42 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Leellenőrizzük elektronikusan? Rendben. 26-22 ellenében elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 13-as hát, kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 52-es mellette ellene tartózkodik elfogadva, 53 mellette ellene tartózkodók elfogadva. Leellenőrizzük. Mindenki leadta a szavazatát, mindenki mellette szavazott? Nem? Úgy tűnik, hogy az ECR nem vett részt a szavazásban, úgyhogy elutasítva. Kérem, hogy minden frakció vegyen részt a munkában, legalább a koordinátor szintjén. Ötvennégy elfogadva, 55 elfogadva, 56 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Charles. Meg lehetne azt valahogy oldani, hogy részt vegyen valaki az önök frakciójából a szavazáson? Egyszerűen senki nem teszi fel a kezét. Nem egy módosításról van szó, az összesről. Nem tudom, önök úgy, lehet, hogy úgy érzik, hogy részt vesznek, de fizikailag nem vesznek részt, és ez pénzbe kerül és időbe. Hogyha mindig az elektronikus szavazást alkalmazzuk. Megpróbálunk tehát spórolni itt a parlamentben, úgyhogy kérem, hogy vegyenek részt a munkában. Ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 64 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 60, 72 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 73 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 74 mellette ellene tartózkodók elutasítva, úgy tűnik. Ezt ellenőrizzük le. 74-es. Megnyitom a szavazást. 24-22 ellenében elfogadva, 75 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. Hetes kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadva. 85 mellette ellene. Még egyszer. Nem. 85. 85. Elfogadva. 86. Mellette ellene tartózkodók. Elfogadva. 89. Mellette ellene tartózkodók. Elfogadva. 90 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 91 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 92 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 93 mellette mellette ellene tartózkodók elfogadva. 94 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 95 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 96 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 99 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 112 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 113 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 115 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 116 mellette ellene Ne haragudjon ez a kis jelzés, ez mit jelent? 116 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 117 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 122 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 132 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 133 mellette ellene tartózkodók leellenőrizzük. Ez valószínűleg elfogadva, de azért elektronikus. Szavazás lezárva. 22, 25 ellenében elutasítva. 110, 136 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 134 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 135 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 138 mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 140 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 142 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 5-ös mellette ellene tartózkodók elfogadva, 6-os mellette ellene tartózkodók elutasítva, 7 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 8 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 1-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 2-es per 3-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, 4-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, és akkor rendben, most jön a végső szavazás az egészről elektronikus formában. Nincsen ellenszavazat! Gratulálunk! Gratulálunk a jelentéstevőnek! Most pedig következik a Koszovóról szóló jelentés. Lunacek képviselő nincs itt. Valaki itt van helyette Lópédel Sult. Akárhogy is legyen, akkor szavazzunk. Mellette, 14 mellette, ellene tartózkodó, elfogadva 15 mellette, ellene tartózkodó, elfogadva 19 mellette, ellene tartózkodó, elfogadva. elektronikus szavazás. Mert az ECR még mindig nem vesz részt a munkában. Lezárom a szavazást. 25-20 ellenében elfogadva. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 31. elfogadva 32 mellette ellene tartózkodók, elfogadva 33 mellette ellene tartózkodók, elutasítva 34 mellette ellene tartózkodók, 34-es, még egyszer, 34-es mellette ellene tartózkodók, elutasítva 35 mellette ellene tartózkodók, elutasítva 37 mellette ellene tartózkodók, elutasítva 38 mellette, ellene tartózkodók, elfogadva 39 mellette, ellene tartózkodók, elfogadva, kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadva, 50-es mellette, ellene tartózkodók, elutasítva, 52 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 63-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, nem. 63-as még egyszer mellette, ellene Akkor az ECR hogy dönt? Mellette. Elfogadva akkor. Ötös kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 73-as mellette, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 70-es mellette ellene tartózkodók elfogadva. Lezárom a szavazást. 25-20 ellenében elfogadva. 60, 74-es két részben első rész mellette, ellene tartózkodók, nem világos a helyzet. Elektronikus szavazás? Elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadva. 76 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 78 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 79 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 80 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 81 mellette ellene, tartózkodók elfogadva, hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 88 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 89 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 90 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 92 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 94 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 95 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 96 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 97 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 98 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 99 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 101 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 102 mellette ellene leellenőrizzük. Harminc egy tizennégy ellenében elfogadva. 105 mellette, ellene tartózkodók elfogadva 106, mellette ellene tartózkodók elfogadva 108, mellette ellene tartózkodók elfogadva 109, mellette ellene tartózkodók elfogadva, egyes szóbai módosítás mellette ellene tartózkodók elfogadva, következik a 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 117 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 118 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 119 mellette ellene tartózkodók elutasítva, nem elfogadva, 120 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 122 első rész mellette ellene tartózkodók elutasítva, második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. 123 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 124 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 125 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 126 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 127 mellettem ellene tartózkodók elfogadva, 128 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 129 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 130 mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 131 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 132 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 133 mellette ellene, tartózkodók elfogadva. 6-os két részben. Első rész mellette, ellene tartózkodók, elfogadva. Második rész mellette, ellene tartózkodók. Úgy tűnik elutasítottuk, Hetes mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Tízes mellette, tizenegyes mellette, ellene, tartózkodók elfogadva, 12 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 13 mellette ellene tartózkodók elfogadva, hármas mellette ellene tartózkodók, elutasítva négyes mellette ellene tartózkodók, elfogadva ötös mellette ellene tartózkodók, elfogadva. Bazescu Préda Mon, mellette ellenet tartózkodók, elutasítva, nagyon kevéssel. Lezárom a szavazást. 39. Szavazattal elfogadtuk. Ez egy olyan fontos jelentés, amely eh, nagy reményeket ébreszt a jövővel kapcsolatban. Következik az izlandi jelentés. Préda úr. Akkor elkezdjük a e, szavazást. Hármas módosító mellette, ellene tartózkodók e, elutasítva, négy mellette, ellene tartózkodók elutasítva, hat mellette ellene tartózkodók elfogadva, hetes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, nyolc mellette ellene tartózkodók elutasítva, egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, egyes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, kettes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, elektronikus végszavazás következik. Lezárom a szavazást. Negyvennégy igen, igen, eh, nulla eh, tartózkodás és eh, nulla ellenszavazat. Gratulálunk. Megyünk tovább a következő napi rendi pont. A Gomes vélemény, Anna. Szavazzunk? Jó akkor 8-assal kezdünk, 8-as oldalra mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, 9-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, 30-as mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, 10-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, 20-as mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, 11 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, 31 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 32 mellette ellene tartózkodók. Ez nem volt igazán világos, ki van mellette 32 ellene tartózkodók, elfogadtuk. 33 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 12 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 13 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 14 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 34 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 35 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 36 mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 37 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 15 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 16 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 38 mellette, ellene, tartó, tartózkodók, elutasítva. 39 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 17 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 18 részenkénti szavazás első rész más, ö, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók elutasítva. 19 ez kiesik. 40 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, egyes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, kettő mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, három mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 21 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 4 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 22 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 5 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, hatos mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 7 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 24 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 25 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 26 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 27 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 28 mellette el, e szóbeli módosítóval mm, ellene tartózkodó ellene, bocsánat, ellene, elfogadtuk 29 mellette ellene tartózkodók e, elfogadtuk, és akkor most az elektronikus végszavazás következik. Abszolút ist Zárom a szavazást. 31 igen, 3 nem, 8 tartózkodás mellett elfogadtuk a jelentést. Gratulálunk, Anna! Most a Bosznia-Hercegovina jelentésre térünk rá. Wir müssen an dieser Stelle schnell machen. Kicsit fel kell gyorsítanunk a tempót, tehát nagyon rövid bemutatását kérem a témának. Lesz még alkalom arról részletesebben beszélni. December 11-e a módosítások benyújtási határideje. Holnap itt lesz az Albán meghívottunk 11.30-kor, és addigra tudnunk kell, hogy mit akarunk. Pak asszonynak adok szót. Elnök úr, kedves kollégák, ezt a jelentést, amit májusban benyújtottunk, tulajdonképpen újra be lehetne nyújtani változtatás nélkül, mert azóta semmi sem változik. A bosznia-hercegovinai probléma nem csak abban áll, hogy nincs megszervezve a társadalom, hanem egy ohio katonai támaszponton létrehozott alkotmánytervezetet próbálnak már hónapok óta véglegesíteni, és ez nem megy. Az emberi jogi bíróságnak van egy döntése, amely ö, kimondja, hogy csak a horvátok, bosnyákok és az azok ö, ö, viszont nem jelöltethetik magukat, ez elfogadhatatlan, ezen változtatni kell, az elnök választásokon. Tehát rossz volt ez az eredeti szöveg, de sajnos innen mi nem tudjuk megváltoztatni a helyzetet és a szöveget. Ugyanakkor, hogyha ezt a problémát nem oldjuk meg, akkor a következő választások a mi szempontunkból nem lesz legális a választás. 16 órát tárgyaltam több helyen Prágában az érintettekkel, nem jutottunk megoldásra. Van egy másik nagy gond, amely abban áll, hogy az három etnikum ö, szinte semmiről nem tud megegyezni egymással, és nagyon nagy a bizalmatlanság közöttük. Rosszul áll az igazságügy felállításának ö, ügye is, még hogyha vannak is bírósági ítéletek, azokat nem tudják foganatosítani. Óriási a hátralék, ügyhátralék és számos egyéb döntés is késedelmet szenvedett. Korábban is említettem már, fennmaradt a probléma, hogy a Republika Szerbszka és a Bosnyák-Horvát Föderáció ö, ö, megint csak nem ö, helyben jött létre, hanem Washingtonban fektették le ezen regionális önkormányzatok alapjait, és azok a miniszterek, akik ezekben benne vannak, azok hivatkoznak ezekre a külső szövegekre, aztán vannak a helyi önkormányzatok, a kantonok, és van egy még mindig nem működésképes országos kormány. Tehát azt kérnénk a, a bosnyák és horvát és a harmadik etnikum képviselőtől, hogy legyenek egyáltalán tárgyalás képesek, de még ide sem jutottak el. A, az intézményi módosításokat mi nem kezdeményezhetjük, mert a helyi embereknek kéne azt kezdeményezni, és ráadásul ugye nem ők hozták létre az eredeti szövegeket, amelyre az intézmények felépültek. Tehát egyetlen egy európai programot sem tudunk addig működésképessé tenni, amíg ezek a szervezetek nem álltak föl. A magas szintű párbeszéd roadmap sem indulhat be addig, amíg az alapvető államszerződés nem jön létre, és akkor még nem beszéltünk Koszovóról sem. Garantálnunk kell, hogy a politikusok megértsék, hogy mire számítanak a polgárok elsősorban, érdekei képviseletére, munkalehetőségre. Óriási a korrupció, és ebben a média, az, az üzleti világ és a politika is alaposan benne van. <clears throat> Tehát ki kéne tisztítani a viszonyokat, ehhez intézményi struktúrák kellenek, ehhez viszont az alapszerződések újjáírása, úgyhogy fel kéne rázni gyak, most már gyakorlatilag a lakosságot, mert Nincs más módja ennek, mint az alulról jövő, hogyha hosszú távú megoldást akarunk. A jelenlegi politikusok többé-kevésbé belátják, hogy szükség van reformokra, a munka, jog, az infrastruktúrákat szabályozó tulajdonjogi viszonyok és millió egyéb területen. Már tíz éve követeljük, hogy történjen valami legalább például az olyan egyszerűbb ügyekben, mint az állategészségügy, hogy lehessen termékeket importálni, exportálni. Minden hiányzik, és sajnos úgy tűnik, hogy az akarat is hiányzik. Az egyetlen, vagy hát alig van olyan politikus, akivel lehetne rendesen tárgyalni. Maguk a pártvezérek, azok, akik útjába állnak minden megegyezésnek, tehát olyan emberek vannak most a politikai hatalomban, akik nem érdekeltek a megegyezésben, úgyhogy ezekre a politikai vezetőkre is nyomást kéne gyakorolni, de nem tudunk másképp más gyakorolni, mint sem az, hogyha ostorozzuk őket szóban. Az IPA alapok odaadásával vagy megvonásával sem tudunk fenyegetőzni, mert ha oda is adnánk őket, képtelenek végrehajtani azokat a programokat. Akkor a káosz van <clears throat> ott, hogy itt az Európai Bizottságnak már azt is meg kell fontolnia, hogy egyáltalán szavazzunk-e meg IPA pénzeket az ország számára, ha azokat szinte garantáltan majd néhány szűk körhöz tartozó <clears throat> vezető zsebe fogja majd elnyelni. Nagyon sok menekült szeretne hazatérni, sokan haza is tértek már, de korán sem mindenki, aki szeretne. Ezért ezzel a témával is foglalkozni kell. Például a Republika Szerbszka északi részén, a Poszabina régióban, ezt most itt nem fejtem ki, de például gyakorlatilag a háború óta, évek óta ö, megműveletlenek a földek, pedig nagyon jó terület lenne ez. Korábban ez volt a horvát élelmiszeripar egyik fő ellátó bázisa. Tehát olyan sok tennivaló lenne, és olyan sok a baj, most a visszatérésről beszéltem. Tehát voltak, akik visszatértek, házat építettek, aztán nem tudják bevezetni sem az áramat, sem a gázt, mert nincsenek működő infrastruktúrák, nem lehet oda csalogatni az embereket, hogy építsenek, amikor már évek óta áll minden infrastruktúrális beruházás. Tehát semmit nem változott május óta a helyzet, továbbra is csak azt tudom kérni, hogy aktivizáljuk már legalább mi magunkat. A jelentésben konkrét projektekről beszélek ugyan, de korán sem mindenről. Környezetvédelmi területen eh, is nagyon sok tennivaló lenne. Tovább kell lépnünk az általunk kijelölt úton. Nem azért írtam ezt az, a jelentést, hogy most formálisan megszavazunk valamit, hanem azért, mert még mindig remélem, hogy valami pozitívot ki tudunk mondani és tudunk tenni. És ezzel ez a 16 óra mégsem veszett el, amit a vezetőkkel tárgyalva töltöttem, hogyha ott nem is állapodtunk ugyan meg, de elindult bennük valami, mert mivel ennél többet nem tehetünk, ezt annál inkább meg kell tennünk, nyitva kell tartani a kaput, hogy utána a konkrét egyes problémákkal, képzésről nem beszéltem például, vagy a gyermekkor, tehát a gyermekvédelem, a nővédelem és mindenféle egyéb emberi jogi kérdésben. Tehát nagyon szomorú vagyok, hogy nem tudok ennél pozitívabb dolgokról beszámolni. Jó, volt egy népszállálás, az viszonylag tisztán lezajlott, de ezen kívül semmi pozitívumról nem tudok beszámolni. Remélem, hogy a karácsony előtti időszakban mégiscsak ezek a politikusok megtérnek egy picit, és elindulnak egymás irányába, mert valamennyi közös érdeke az lenne, hogy ezeket a nyilvánvaló problémákat független az etnikai helyzettől elkezdjék megoldani. Köszönöm. Herzlichen Dank. Äh, Köszönöm, Doris, hogy ilyen gyorsan is, mégis hatékonyan összefoglaltad a helyzetet. Igen, tehát az a baj, hogy a politikusok akarata hiányzik a további lépésre sajnos. Az SZSD frakcióból Gomes asszonynak adok most szót, vagy még nem? Rucsak úrnak előbb. Yes, our, as you know, our... Köszönöm. Boszkürt asszonyjal én előadó voltam, ő most nem lehet itt, az ő nevében is beszélek. Doris Pak, Pak jelentését eh, üdvözli, új eh, dinamikát visz az EU csatlakozási folyamatban. A 2014-es októberi parlamenti választások előtt. Nagyon sok javulást nem látunk, ott van a komplex intézményes architektúra, illetve a kompromisszumra való képtelenség Boszniában, a politikai vezetők érdektelensége, amelyet a lakosság mindennapi élete iránt tanúsítanak, és ezek komoly problémákat jelentenek, csak úgy, mint a korrupció, a súlyos munkanélküliség, mindezek nyilván aláássák a e, polgárok jövőbe vetett e, bizalmát. Boszkürt asszony e, szeretné, ha a jövőben is jól együtt tudnánk működni, pakkasszonyjal, és bebizonyítanánk a bosnyák polgároknak, hogy az EU nem mond le róluk, ahogy Doris is mondta, mert ahogy alapvetően azért mégiscsak a politikai vezetőkön múlnak ezek a dolgok, már, már mint a bosnyák politikai vezetőkön. Köszönöm. Köszönjük, Rucsek úr. Neitz asszony következik az Alda részéről. Köszönöm. Néhány eh, gondolatát szeretném Sarah Ledfordnak, a mi árnyék előadónknak eh, tolmácsolni, ő nem lehet itt eh, örül Doris Buck jelentésének, különösen azért, mert a kemény megállapítások is teljes mértékben igazak. Ezen kívül még azt gondolja Latford asszony, hogy a következő, tehát az újonnan megválasztandó Európai Bizottságot szólítsuk fel arra, hogy Boszniát abszolút prioritásként kezeljék, és akkora elánnal álljanak hozzá a bosnyák ügyekhez, mint amekkora lelkesedést mutattak Koszovó és Szerbia kapcsán, ugyanis amennyiben nem lesz ilyen mértékű a szerepvállalás, akkor nem nagyon számíthatunk előrelépésre Bosznia-Hercegovina elitje részéről nyilván ők majd hajlandóak lesznek csatlakozni egy ilyen folyamathoz, ha azt a folyamatot kívülről beindítják. Talán ez még egy olyan gondolat, amit be lehetne venni ebbe a jelentésbe. Köszönjük Cornelissen asszony a zöldek nevében. Köszönjük. Köszönöm Pak raportőrnek. Egyetértünk vele abban, hogy komoly csalódást okozott az elmúlt évek tevése, és szükség van arra, hogy kiegészítsük ezt a jelentést, amely például annak a jól ismert bírósági döntésnek a végrehajtására vonatkozik, illetve hogy Boszniát hogyan lehet működőképes állammá átalakítani. Úgy látszik, hogy nincs eredmény, nincs siker, egyre alacsonyabbak az elvárásaink annak érdekében, hogy azt hazudhassuk magunknak, hogy van siker, de még ezek az alacsony elvárások sem teljesülnek. Én több kritikát szeretnék megfogalmazni a PIC felé, illetve a nemzetközi közösség felé. E, Anami négyszer egyetértek abban, hogy a kon, nagyobb e, fontosságot kell tulajdonítunk Bosznia-Hercegovinának, és egy hangon kell megszólítanunk őket, egyeztetve a többi nemzetközi szereplővel, ami pedig a Republika Srpskát illeti arról is kellene néhány külön megjegyzést tenni erről a jelentésről. Nagyon kritikus a jelentés, jó jelentés, üdvözöljük. Köszönjük Cornelissen asszony. Tenok úr akar valamit mondani, Tenok úr nem akar valamit mondani, illetve semmit nem akar mondani. GUE részéről. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a bosnyák eh, helyzet ismertetését. Pakasszony nagy ismerője ennek a térségnek. Bosznia valójában Európa közepén helyezkedik el. Nagyon kedvező lehetőségei vannak, de jelenleg, mintha megállt volna az idő. Ezek az emberek képesek együtt élni. Századokon keresztül gyakorolták a békés együttélést, két-három nemzet, régió, eh, vallás létezett együtt, eh, és rájának hívták magukat. Egyszerű emberek, akik együtt tudnak élni. Akik nem tudnak együtt élni, azok a politikusok. Ők annyira voltunk képesek, hogy leállítsuk a háborút egy nagyszerű megállapodás folytán, de az ország működtetésére mechanizmus nem létezik. Ugye egy, egy béke megállapodás alapján nem lehet működtetni egy országot. Egyértelmű, hogy nem működnek a dolgok Bosznia-Hercegovinában. Ugyanakkor nem szabad lemondanunk róluk. Ünnepeljük, rossz szó, inkább megemlékezünk az első világháború évfordulójáról, eh, amely Szarajevóban kezdődött, illetve hát ott történt a kiváltó esemény, és hát most Európa kell, hogy megoldja Bosznia problémáit. A probléma az, hogy a politikusok ott nem tanulták meg soha, hogy hogyan kell kompromisszumokat kötni. Eh, a kompromisszumok helyett inkább fegyvereket preferálták, soha nem tanulták meg tehát. A mi feladatunk az, hogy rá kényszerítsük őket erre a kompromisszum készségre. A politikai nyomásgyakorlás csúnya szó, nem hangzik túl demokratikusnak, ugyanakkor itt mégiscsak erre van szükség, és ráadásul ezt a pénzen keresztül tudjuk gyakorolni ezt a nyomásgyakorlást. E, működő államról nem igen beszélhetünk, helyi serifek vannak, illetve élete törzsfőnökök. Ezt pedig, ennek pedig véget kell vetnünk, ha azt akarjuk, hogy Bosznia bármilyen európai integrációban részt tudjon venni. A jelentésnek tehát a bosnyák politikusokra kell nyomást gyakorolnia, egyfelől, másfelől pedig az európai intézményekre is, hogy ők gyakoroljanak nyomást Boszniára. Posszelt úr következik. Ja, vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Először is elhangzott a kérdés, hogy az előző Bosznia jelentés óta történt-e valami jó? Hát valami igen. Horvátország időközben az Európai Unió tagja lett, és így most az Európai Uniónak közvetlen határa van Bosnia-Hercegovinával. Ez persze problémákat is jelent, de esélyt is. Állampolgársági határvédelmi kérdéseket vet föl. Ugyanakkor a határokon átnyúló együttműködés elkezdődhet, mint közvetlen szomszéddal, a határok régiókra vonatkozó, területekre vonatkozó szabályok és programok mobilizálhatók, és nem kell ezentúl minden Szarajevon keresztül küldeni. Az azért ez egy fontos fejlemény, tehát ne felejtsük, hogy Bosznia-Hercegovina Horvátország csatlakozása révén szomszédunk. Ami az alkotmányt illeti, Boris Paknak teljesen igaza van, világosan fogalmaz Boris, Doris, és igaza van. Az USA írta az ottani alkotmányt, nem a helyiek, nem mi. A háborúnak nagy nehezen vége van, de ez az alkotmány még nem egy béke szerződés, nem elég jó, nem fenntartható. Ezért minden csalódottságunk ellenére amellett ki kell tartanunk, hogy új alkotmányt kell írni, és főleg a fiatalok való tekintettel, ugye akik nagy számban vándorolnak el, minimálisan élhető viszonyokat kell létrehozni, illetve politikai képzést kell elindítani, a demokratizálódás alapjait lefektetni az oktatásban, és a szilárd önkormányzati és demokratikusan önkormányzati rendszer kialakításában kell segítenünk. Tehát a fiatalokat kell támogatnunk, minden eszközzel ideértve a politikai képzést is, és az önkormányzatokat kell szerintem első körben megerősítenünk. Köszönjük szépen, Passzelt úr! Most a bővítési főigazgatóságtól fog valaki szólni, ha jól tudom. Uh, Köszönöm szépen. Füle biztos valóban nagyon gyakran hangoztatta azt, hogy az Európai Unió segíteni szeretne Boszniának, hogy a Daytoni egyezménytől az EU felé meneteljen. És a mostani szabályok megvalósítása csak egy első lépés annak érdekében, hogy rá lépjenek a boszniai emberek arra az útra, arra a hídra, amely az EU felé vezet. Ez a mi feladatunk, ez a mi kötelességünk. Külön, hogyha nem ez lenne a célja a biztosnak, akkor, és nem lenne prioritás számára ez a kérdéskör, akkor nem töltött volna 16 órát tárgyalással alvás nélkül. Ugye most fontosak a tárgyalások Bosznia-Hercegovinában, és mindazok a kérdések, amelyek az asztalra kerültek, ezekben sikerült részmegoldásokra, részmegegyezésekre jutni, de igazából addig nincsen teljes körű megegyezés, amíg minden egyes részletről nem sikerül megállapodni. De hogyha a Mi reméltük azt, hogy Prága után azonnal kérhetjük a tanácstól, hogy döntést hozzon a megállapodás életbelépésének dátumáról. Ez esetleg lehetne február 1 de most úgy tűnik, hogy ez túl korai. Amennyiben nem sikerül a megegyezést tető alá hozni, akkor a jelentésünkben is hangsúlyozott úton kell haladnunk. És természetesen számítunk azokra az emberekre, azokra a polgárokra, akiknek a jól felfogott érdeke az, hogy Európa felé elújjon ez az ország, és hogy ne menjen tönkre az európai perspektíva Bosznia-Hercegovinában, hiszen ez egy rendkívül fontos kérdés, és ez a nem sokára bekövetkezendő választások szempontjából is fontos tét az alkotmánymódosítás, illetve a választási törvény módosítása nagyon fontosak eh, Bosznia-Hercegovinában. Októberben kerül majd sor választásokra. Úgyhogy eh, az idő szalad, és eh, bizony az eljárások gyakran hosszú időt vesznek igénybe, és bizony az évvége előtt még megegyezése kellene jutnunk annak érdekében, hogy az európai sztenderdeknek megfelelő választási törvény álljon rendelkezésre a megfelelő időben. Az Európa Tanács is világosan kimondta, hogy amennyiben ez nem történik meg, úgy az egész folyamat, illetve a választások legitimitása kérdőjeleződne meg. Köszönöm szépen, Doris! Csak röviden. Köszönöm az elhangzott hozzászólásokat hangsúlyoznám, bár Cornelison úr már nincs itt, azt, amit ő elmondott, hogy Fenaitz mondta talán. Tehát valahogy meg kell értetnünk a helyekkel, hogy komolyan vesszük őket, komolyan vesszük az ügyüket. Több vezetőre lenne szükség Európa szerte, német kancellár, egyéb kormányfők Európa szerte, akik oda mennek. Mert a helyiek úgy érzik, hogy elfelejtődtek. Sörensen úr ott van ugyan, e, egy demokratikus rendszerben nem lenne szükség e, e, az Európai Bizottság felügyelősködésére. Tehát azt szeretném, hogyha Európába, mondjuk például, ha Merkel asszony oda menne, és úgy beszélne, mint ahogy nemzetközi fórumokon beszél, akkor talán észrevennék a helyek is, meg a világ is, hogy ez Európának fontos, hogy ott rendeződjön a helyzet. Tehát fel kéne szólítanunk kormányfőjünket, hogy e, ne csak megemlékezzenek 2014-ben a háború elkezdésének dátumáról, hanem menjenek oda, szerezzenek tapasztalatot, adjanak pozitív üzenetet. Ezt a jelentésem, mm, be is beírtam volna, de azt hiszem ezt nem támogatta volna mindenki, túllőtt volna a célon, de ezt azért szóban csak elmondhatom, várom a módosítókat. So, now I would like to... Köszönöm, Doris. Most akkor december 11-i dátumot jelentem be, délután 6-ig lehet benyújtani a módosítókat, és ezzel akkor ezt a napi rendi pontot lezárom, és rátérünk Saud arábiára illetve a közel-kelet és Észak-Afrika fejleményeinek összefoglalóját tartalmazó jelentésre. Koless asszonyt fogjuk most meghallgatni. Köszönöm. Ez az első olyan jelentés, amelyet Szaudarábiáról írunk. Legalábbis amennyire én tudom, amennyire utána tudtam nézni a dolognak. Ellátogattam Szaudarábiába két héttel ezelőtt, annak érdekében, hogy információkat szerezzek, és Márcsin úr velem járt ott, a titkárságról, és Málendorf úr is. Nagyon hasznos volt ez a találkozó, ez az utazás, és tudtunk találkozni a helyi kormány vezetőivel is. és az Európai Unió helyi nagykövete nagyon jó információkkal szolgált Szaudarábiáról. A Sura egyik új női tagja, azt hiszem, hogy 30 nő van az ottani Súrában, nem olyan régen választották őket meg, rendkívül érdekes volt belátni a helyzetbe és helyi szinten információt gyűjteni ezekről a kérdésekről. Számunkra az Európai Unió számára nagyon fontos a szaudarábiai kapcsolat gazdasági szempontból és más téren is. Szaudarábia partner ország, egy fontos partnerország a régióban. Természetesen Nagyon sok aggodalom fogalmazódik meg bennünk ezzel a régióval kapcsolatban. Hiszen egy olyan országról van szó, amely egy abszolút monarchia, és a súra ö, tulajdonképpen csak ö, konzultáns szerepet kap, nem választott parlament. A vallásszabadság elméletileg megvalósult de gyakorlatban mégsem, csak az iszlámot támogatják, és ezt aztán azzal magyarázzák helyi szinten, hogy Szaudarábia az iszlám megszületésének területe, és hogy tulajdonképpen itt van a legtöbb muzlim templom. De szerintem azért ez nem elég indok, és nem felel meg egyébként az emberi jogoknak sem, hiszen Szalgarábia nagyon sok emberi jogi dokumentumnak részese. Nagy ellentmondásokat is tapasztalhatunk ebben az országban, hiszen egy igen konzervatív iszlám mozgalom található itt. A vahabitákról van szó. És bizony, még a uralkodó családon belül is, igen, extrém iszlám öm, megítélés uralkodik, és ez bizony visszafogja az ország fejlődési lehetőségeit is. Tehát ott van ez a fajta feszültség, és ezt az is mutatja, hogy a nők annak ellenére, hogy az 50-es és 60-as években az amerikaiak részéről igen nagy nyomás gyakorlás hatására a nőket iskolába küldték, annak ellenére, hogy ezt a konzervatív szélsőségesek természetesen nem támogatták, de mégis nagyon sok emiatt az igen magasan képzett szaudarábiai nő, és hát az is természetes, hogy ők most az ilyen igen nehéz helyzetben jogaikért küzdenek. Ott vannak a surában is, ez az a 30 nő, más fontos tárgyaló pozíciókban is ott vannak a nők, de a szegregáció is hatalmas. Szóval ez a csodálatos Princess Nora Egyetem elképesztő, elképesztő, saját ö, vasútvonala van, és csodálatos az építészete is ennek a, az egyetemnek, de ugyanakkor semmi köze a valósághoz. a nők a nők ö, szeretnének például a kiskereskedelemben dolgozni, és például a női fehérnemű árusító üzletekben természetes, hogy nők az eladók, De ettől függetlenül igen magas száma, több százezer szaudarábiai fiatal tanul európai egyetemeken, 160 ezer szeméről van szó, ez 6 a a fiataloknak, illetve 6 ezeknek a fiataloknak nő. Aztán beszélhetnénk akár a vezetői engedélyről, a jogosítványról is. Például a igazságügyminiszter is azt mondta, hogy ő támogatja azt, hogy a nők jogosítványhoz juthassanak, de végül is mégsem valósul ez meg. Az egész rendszer más szempontból középkorúnak, középkorinak mondható. A nőknek egyfajta gyámja, az édesapja, a testvére vagy a férje, de amennyiben nincsen ilyen férfi tagja a családnak, akkor a saját fia lehet a nőknek a gyámja. Nos, hát azért ez számomra és mások számára is túlzás volt. De aztán voltak olyan nők is, akik azt mondták, hogy ez olyan, mint a biztonsági öv az autóban. Pedig még a szuralkodó család tagjai között is voltak olyan nők, akik ezzel egyáltalán nem értettek egyet. az alapjogok, demokrácia kérdésében az értékeinkről esett szó. Azért most már ott is Mercedesen járnak a gazdagok, nem teveháton ügetnek. De hát egy másik fontos kérdés a civil társadalom. Aztán ott vannak a kisebbségek. Ott vannak a síta kisebbségek, a síta kisebbség, valamint az ott dolgozók. Amikor mi ott voltunk, akkor az illegális bevándorló munkavállalók elleni kampánynak voltunk tanúi, 9 millió külföldi lakik ebben az országban, persze nagyon sok közülük valóban illegális. Érthető a biztonsági probléma, ez Európában is érthető lenne, hiszen a beszivárgás Jemen részéről főként, tehát délen ö, nagy problémákat okoz, úgyhogy ö, mindez oda vezetett, hogy egyfajta kampány folyik a illegális bevándorlókkal szemben, de elég brutális ez a kampány. A fiatalok ebben az országban munkahelyeket igényelnének, és minél képzettebbek az emberek, annál jobb munkahelyeket szeretnének. És ezeket a munkahelyeket sokszor a külföldiek töltik be, Gondoljunk például az olyan alacsonyan képzett munkaerő helyzetére, mint például a kukások, vagy az utcaseprők, de etiópok például nagyon gyakran ilyen típusú munkákat végeznek. Most 80 ezer etiópról van szó ebben az országban, Úgyhogy ebből is látszik, hogy mennyire nehéz a helyzet Etiópiában. Voltak azért komoly incidensek is, és természetesen a szaudi kormány a bevándorlókat hibáztatta, volt egy komoly incidens, amely három áldozatot követelt, de stratégiai értelemben nagyon érdekes időszakban jártunk ott, akkor, amikor már a P5 plusz 1 bejelentése megtörtént. Nagyon nagyok a regionális különbségek és a régión belüli gócpontok is, Szaudarábia és Irán között például feszült a helyzet, vagy a síták helyzetére is utalnék ebből a szempontból. 70-es években volt az irániak részéről egyfajta behatás Szaudarábiában. A királyi családból azt javasolták többen, hogy ha folytatódik ez a helyzet, akkor mi úgy érezzük, hogy az amerikaiak hátba támadnak bennünket, néhány héttel ezelőtt Szaudarábia visszautasította a számára megítélt ENSZ biztonsági tanácsbeli helyet. Ez egy nagyon érzelmileg telített döntés volt. Hiszen hosszú éven kereken keresztül előtte egy kampány előzte meg ezt a döntést. de egy nagy hátba támadásként élték meg, élték meg ezt az amerikaiak részéről az iráni kapcsolat miatt. De aztán ott vannak a Szíriával kapcsolatos problémák is, az Assad ellenes koalíció támogatása és az abból adódó problémák. Szaudarábia pedig ellenőrzi azokat a pénzügyi tranzakciókat, amelyek a terrorizmus elleni harc szempontjából igen fontosak. De hát az alkaida szeretnék a kalif, szeretné a kalifátust visszaállítani, de igazából nem tudják ellenőrzésük alatt tartani a magánpénzek áramlását. Nagyon érdekes programot láthattunk. A Guantanamo-i támaszponton fogva tartottak rehabilitációs központját. Ez nagyon érdekes volt de hát itt kevés emberről van szó, akármilyen jól is működik ez a rendszer. Tehát hatalmasok az ellentmondások, Szíriában pedig még azt is láthatjuk, hogy Szaudarábia és Katár között rivalizációt láthatunk, abban az értelemben, hogy melyik támogatja jobban a szíriai terrorista csoportok elterjedését. itt az Obama adminisztráció, amikor úgy döntött, hogy nem kezd katonai támadásba a szíriai rezsim ellenébe, ezt egy hátba támadásként élte, élte meg Szaudarábia. Ezen kívül pedig a királyi család is a pakisztáni eseményekre utaltak, amelyben pénzügyi szerepük volt, fizettek érte. Ez mind nagyon érdekes volt a mi jelentésünk meg szövegezése szempontjából is. Ez egy rövid, módos, vagy ez egy rövid szöveg volt eredetileg, de most módosításokkal ki lehet majd egészíteni. Nos, a szaudi nagykövet egy nagyon érdekes dolgot osztott meg velünk. Ő igen árnyaltan látja a helyzetet, és nagyon pozitív, bár óvatos. Az iraki nukleáris megegyezéssel kapcsolatban. A külügyminisztériumban, Szaudarábiában hajlandóság mutatkozik arra, hogy Iránnal újfajta kapcsolatot alakítsanak ki, és nem kizárható az, hogy ez meg is valósul. De természetesen ehhez sok időre van szükség. Mi is részt vehetnénk a mediációban, de hát nincs erre most időnk. Szeretném felhívni az önök figyelmét arra, hogy a módosítások beterjesztésének határidejét ki fogjuk terjeszteni, azonban csak január végén fogunk szavazni a szövegről. Tehát ezért azt kérem, hogy január 6-áig terjesszük ki a módosítások beterjesztésének határidejét, és akkor utána majd megnézzük azt is, hogy a szaudi nagykövetség milyen megjegyzéseket fűz majd az anyaghoz. És végül itt nem csak Szaudarábiáról van szó, hanem tulajdonképpen az arab tavasz országaira és Észak-Afrikára vonatkozik általános értelemben is, hiszen nagyon sok az ellentmondás itt. Líbia például a nagy mufti, a fő mufti, azt mondta, hogy azért ne vezessenek a nők autót, mert ez testileg nem megfelelő számukra. A medence alátámasztását nem szolgálja. Viszont ezek a további országok Szaudarábiára hivatkoznak állandóan, azért, akkor, amikor például Líbiában vagy más államokban nagyon kemény dolgokat szeretnének bevezetni, mint például a nők eltiltása az autóvezetéstől, vagy pedig a női tanárok arcának elfedése, és így tovább. Ilyenkor mindig Szaudarábiára hivatkoznak, és azt próbálják kihasználni, hogy tehát ő rám mutogatnak a közvetlen szomszédok is. Köszönöm szépen. Sőmerem Gomes. Uh, Köszönjük, Gomes asszony. Janakó asszony kap szót. Köszönöm. Először is szeretnék gratulálni Gomes asszonynak a jelentéséhez. A valóság az, hogy eh, itt, re, eh, itt valási fundamentalizmusról van szó, amelyet a legfelső vezetés felhasznál, és ennek érdekébe állítja a pénzügyi javakat is, és miközben eh, amikor nyugatra látogatnak ugyanezek a sejkek, akkor persze eh, tobzódnak és úgy élnek, mint a nyugatiak, eh, tehát ez nyilván erkölcsileg megkérdőjelezhető. Ugyanakkor az egyes állampolgárok jövedelmi viszonyai ennél sokkal szerényebbek, ráadásul a vendégmunkások sorsa az katasztrofális, és az ő fizetésük az a harmadik világot idézi. Önök is tudják, hogy mi történt két évvel ezelőtt, ahol, amikor is egy szaudarábiai hercegnőt 20 szolgával eljött nyugatra, Nyugat-Európába, és az egyik szolga panasztett a bánásmódja ellen, és az adott nyugati ország ügyészsége eljárást is indított. Tehát itt azért arról is van szó, hogy a szaudiak hogyan viselkednek külföldön, nagyon sajnálatos. szinte rabszolgaságba tartják ezeket a házi alkalmazottakat. E, e, nyilvánvaló, hogy ugyanakkor e, a nők azt szeretnék, hogy autót vezethetnének, diplomát kaphassanak, jogvédelmet élvezhessenek, miközben a sária ugye azt tartja a nőkről, amit tart, és ráadásul a sáriának a legnegatívabb elemeit szokták kihangsúlyozni eh, Szaudarábiában. Ami eh, ugye például tavaly történt, egy sri lankai fiatal lányt végeztek ki eh, Szaudarábiában, mert úgy gondolták, hogy ő a felelős egy baba haláláért a nyugati beavatkozások, illetve felszólalások ellenére sem sikerült megmenteni ennek a fiatal lánynak az életét. E, egyértelműen látjuk, hogy mi e, történik arra felé. E, mindig hivatkoznunk kell az emberi jogi helyzetre, és emlékezzünk arra, hogy A Kanadától is kértük, hogy az emberi jogokat tartsák E, Akkor tegyük meg máshol is, nyilván ez e, így konzekvens. E, e, a nőket Szaudarábiában úgy kezelik, mint a házi állatokat, és egyébként és egyébként gyakorlatilag mindenkit szinte, mert a, a királyi család feudális módon viszonyul az alatvalóihoz, nyilván vannak feszültségek, a nagykövet jelezte, hogy találkozni szeretne velünk, és azt mondják, hogy ez egy vallási kérdés, de itt a vallást tették egy politikai rendszerré, és onnantól kezdve, ugye hát azért felmerül a kérdés, hogy mégis kiáll velünk szembe, mint politikai eh, párbeszédet folytató másik fél. Ez a jelentés egyébként a megfogalmazásában viszonylag óvatos. Közülünk szerintem senki nem hiszi azt, hogy ez az ország és ez a rezsim most éppen hajlandó lenne, vagy képes lenne megváltozni? A vallási fundamentalizmus rendszere alapján nem valószínű, hogy egyik napról a másikra majd elkezdik tisztelni az emberi jogokat, nem nagyon áll az érdekükben. Ennyit akartam mondani. Na most mit csináljunk? ezeknek az embereknek bejutást engedélyezzünk, kinyissuk az ajtót nekik? van egy sorország, amelyik hasonlóképpen viselkedik. Szaudarábia egyébként nagyon komoly nyomást gyakorol Afrikában, komoly befolyással bír egyes országokra, ami nagyon sajnálatos. Amikor én iskolába jártam, az afrikai eh, vallásokról nem is nagyon tanultuk, azt hittük, hogy ezek eh, ilyen eh, bálványimádók, illetve animisták ott az ősi afrikai vallások, és ehhez képest azt látjuk, hogy kezd az iszlám eluralkodni, és az afrikai, Afrikából jönnek a terroristák is egyre többen. Kik ezek a terroristák? Fel kell tenni a kérdést. Ezek olyan országok egyébként, amelyek eh, például az energetikában is egyre komolyabb szerepet eh, játszottak, miközben Európa elaludt. A függetlenül az olaj árától nekünk ki kell fejeznünk az elégedetlenségünket eh, azzal kapcsolatban, ami Szaudarábiában eh, történik. Szaudarábia mindent befolyásolni akar, amit csak befolyásolni tud. Az Európai Unió külpolitikájában nyilván itt nekünk nem sok kártyát osztanak. Tudják, miről beszélek. Ugyanez az igaz például az örmény probléma megoldására is. miközben az Egyesült eh, Államokban eh, az ott alkalmazott politikának nagyon negatív eh, hatásai figyelhetők meg. Nekünk arra kell törekednünk, hogy meggyőzzük ezeket az embereket, hogy megértsék, hogy konkrét tettekre van szükség, amelyek azt bizonyítják, hogy ők az emberi jogokban hisznek. Na most, ami a halál büntetést, illetve a sariát illeti, ezt is a saját százuk, szájuk íze szerint értelmezik, mert azt gondolják, hogy van halálos ítélet, és aztán van bocsá, kegyelmi igény. Meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Nagyon sok minden az értelmezésen múlik, és ez egyébként ettől az embernek felborsózik a bőr a hátán. Persze értem, hogy milyen gazdasági szerepei, vagy milyen gazdasági érdekei is vannak az uniónak, hiszen fontos az, hogy Szaudarábia egy stabil pont a közel-keleten, de azért én ezzel kapcsolatban is eléggé szkeptikus vagyok. Úgyhogy Gomes asszony, dolgozzon csak tovább, és segítsük mi is az ő munkáját, hogy minél mérsékeltebb középutas, arany középutas szöveg jöjjön létre, ne törjünk borsot ezen országok orra alá, akkor, legalábbis addig, amíg velünk nem mutatkoznak ellenségesnek. Ez szerintem nem jó út, ez zsákutca. Köszönöm, Marietta. Négy asszony. Uh, Kedves kollégák, szeretnék gratulálni Annának a bátorságához és az elkötelezettségéhez. Ez egy nehéz téma, is, ráadásul érzékeny téma is. Nem könnyű ezt uh, koherensen, konzekvensen végigvinni. Uh, Janakó asszony 10 perces hozzászólása is erről szólt. probléma az, hogy milyen, meg kell határozni, milyen kapcsolatot tudunk egyáltalán kiépíteni egy olyan országgal, mint Szaudarábia, miközben tudjuk, hogy mi a helyzet az országon belül. És azt is el kell döntenünk, hogy hogyan tudjuk őket a változáshoz hozzásegíteni, mert egyértelmű, hogy egy sor dolog azért változott. Nagyon óvatosak és lassúak ezek a változások, de történtek változások. A jelenlegi helyzet fenntarthatatlan. Annak ellenére, amit most hallottunk az előző hozzászólá, hozzászólótól, mégpedig azért fenntarthatatlan, mert mindig lesznek olyan emberek, akik radikálisak, radikálisabbak, mint mi magunk vagyunk, vagy mint a, a a vezetők egyre nyitotta, egyre több nyitottság kerül be a rendszerbe, még a, az öböl államokban is, Szaudarábiában is, és nekik azzal a veszéllyel kell szembesülniük, hogy a jelenlegi rendszerhez képest is vannak radikálisabbak, fundamentalistábbak. Mindig ez a helyzet, mindig van valaki, aki még radikálisabb, mint mi magunk, aki, aki azt gondolja, hogy, hogy még ebben a rendszerben is kevés a vallásosság, és még ennél is szigorúbban kell fellépni. Tehát ezért is nehéz a mi feladatunk. Anna is erről beszélt, ugyanez a tapasztalata neki is, mint nekem. Én magam is jártam többször Szaudarábiában politikusként, és én mindig azt akartam, hogy tegyék lehetővé számomra, hogy beszélhessek nőkkel, politikus nőkkel, illetve vállalkozó nőkkel. És csodálatos személyiségekkel találkoztam, ezek a nők támogatást érdemelnek. Csak úgy, mint azok, akik azt kérik, azt szeretnék, hogy Szaudarábia megfelelő irányba fejlődjön. Mi magunk sokkal inkább, mint az Egyesült Államok egyébként, rászorulunk a zöbölmenti arab országok olajára. Megszakítani a kapcsolatokat emberi jogi tényezők miatt egész egyszerűen nem lehetséges. Legyünk őszinték magunkhoz és ráadásul nem is használnak. Tulajdonképpen a geopolitikai kapcsolatok sem javulnának ezzel. Az is igaz, hogy azok a Mohamedán kezdeményezések, amelyeket a szaudiak eh, támogatnak, egyre inkább elszaporodóban vannak Afrikában, és a szaudi, illetve az öbölmenti befolyás eh, növekszik Afrikában, és ezt én magam sem üdvözlöm, csak úgy, mint nyilván itt a többség nem üdvözli ezt, de fel kell tennünk a kérdést, hogy miért hagyjuk ezt, miért, miért, miért van előttük egyáltalán ez a lehetőség, miért adunk nekik ilyen sok lehetőséget, hogy így fejleszék a kapcsolataikat. Tehát én örömmel folytatom az együttműködést Annával, megpróbálva, megpróbálva reagálni ezekre a, az elvárásokra, és megtalálni a középutat a naivitás, illetve a radikalizmus között. Köszönöm, most e, Rodbiller asszonynak adom meg a szót. Tudom, hogy fontos a kérdés, de arra figyelmeztetem, hogy hamarosan itt van az Albán parlament elnöke, neki is hagyjunk időt. Köszönöm. Én is szeretném megköszönni Anna Gomesnek eh, a jelentést. A mi módosítóink nyilván az emberi jogokkal kapcsolatosak, illetve a Genfi emberi jogi felülvizsgálatra utalunk, ahol van egy jó elemzés arról, hogy hol történtek reformok, és hol nem hajtják végre a reformokat. Említettek, említenek a jelentésben emberi jogi problémákat, nekem pedig olyan módosítóim vannak, amelyek pontosítják a pontosítják a, mód, a, a szöveget. Van egy rész, amely felszólít a halálbüntetés eltörlésére, e, miközben én ehhez azt tenném még hozzá, hogy oly módon kell átalakítani az igazságszolgáltatást, hogy a testre irányuló büntetéseket is eltöröljék, testi fenyítéseket. Emellett oda kell figyelnünk arra, hogy működhessenek Szaudarábiában emberi jogi szervezetek és emberi jogi nem kormányzati szervezetek, akár külföldiek is, kapjanak engedélyt, hogy megfelelő módon működhessenek Szaudarábiában. Én két héttel ezelőtt találkoztam két minisztérium képviselőivel, beleértve a belügyminisztérium képviselőit is, és engem arról nyugtattak meg, hogy a, az európai tagállamok diplomatái könnyebben férhetnek majd hozzá, és juthatnak be e, tárgyalásokra, bírósági tárgyalásokra. Emellett e, beszélnünk, beszél a jelentés a bevándorló munkavállalókról. Itt a mi módosítónk azt emelné ki, hogy júliusban kezdődött egy reform folyamat, e, amely arról szól, hogy a kafala rendszert fel akarják számolni, és új alapokra akarják helyezni a munkavállaló-munkáltató viszonyt Szaudarábiában. E, emellett önök is beszéltek arról, hogy a férfiak gondnoki szerepe a nők fölött szintén reformra szorul, illetve a nők felsőoktatáshoz való hozzáférését javítani kell. Eh, a Sura tanács eh, munkáját eh, szintén jobbá kell tenni, és azt szeretnénk, hogyha intézményközi rendszeres kapcsolatok alakulnának ki a parlament, az Európai Parlament és a Súra Tanács között. Az internetes közösség, illetve a, az ott megjelenő, megjelenő tartalmak és szólásszabadság ö, ügyében is nyújtottunk be módosító indítványt és itt Anna szóbeli előadásában is elhangzott az, és mi is támogatjuk, hogy a szaudi kormány támogassa az iráni, Iránnal szembeni fellépést. This is a, a delicate. Köszönöm, elnök úr. Ez egy tényleg kényes és érzékeny téma és éppen ezért a zöld és szocialista kollégára is utalva azt mondanám, hogy figyeljünk oda, hogy az emberi jogok vonatkozásában és a kisebbségek kisebbségekkel való bánásmód tekintetében bánjunk egyféleképpen, mérjünk azonos mércével, amikor Iránról vagy Szaudarábiáról van szó. Ez azonban nem csak emberi jogokról szól ez a jelentés. A társadalmi rendszer Szaudarábiában rendkívül elnyomó jellegű, különösen a nőjogok tekintetében, illetve a nem mohamedán kisebbségek ellen nagyon erős az elnyomás, de mi ezért külügyi bizottság vagyunk, és tudatában kell kell lennünk, hogy külpolitikailag a Szaudi Királyság az a nyugat szövetségese már egy jó ideje az iráni expanzionizmussal szemben, és itt most megint csak figyeljünk oda a nukleáris kérdésekre, illetve a szaudi kormány nem úgy, mint az izraeli kormány, amelyet egyébként én támogatok, a szaudi kormány támogatja a Genfi megállapodást, amely arra irányul, hogy az irániaknak lehetetlenné tegyük az atomfegyverek kifejlesztését azt is olvassuk a médiában, hogy Katar támogatja a dzsihadi, dzsihadista erőket Szíriában, de Gomes asszonynak van-e arra bizonyítéka, hogy az Al-Qaeda szerű szervezeteket a szaudi kormány Szíriában vagy Malin, Maliban támogatja-e? A szaudi kormány ezt e, gyakorlatilag tagadja, és a szíriai nemzeti tanács támogatását e, tartja hivatalos politikának, de én magam is e, értesültem, kaptam olyan értesüléseket, hogy egyes szaudi nagyvállalkozók vagy gazdag emberek saját szakálukra támogatnak más erőket. Azt is tudjuk, hogy a Szaudarábián belül is történtek támadások, maga a királyi család tagjai ellen is történtek al qaeda féle terrorista támadások, a szalafi csoportok, e, valamint azok kapcsolatai az iszlám Magrebbel, illetve a Boko Harammal e, és Afrika egyéb e, fundamentalista szervezeteivel sok spekulációnak adott táp, bot, tápot, ugyanakkor az, hogy Szaudarábia támogatja Macedóniában, Bosznia-Hercegovinában, vagy Afrikában, például Etiópiában a mecsetépítést, e, és látjuk, hogy e, például az albán mohamedán közösség radikalizálódik, e, és egyre inkább kialakul egyfajta vallási alapú nacionalizmus, ami ráadásul hozzánk közelebb van, és éppen ezért nagyobb veszélyt tartogat. Nyilván ezzel a kérdéssel is foglalkoznunk kell. Én nem teljesen értem azt a kifejezést, hogy itt egy nulla összegű játék, végösszegű játékról van szó, és éppen ezért én az ECR részéről benyújtott módosítókban kicsit puhítani szeretném a szöveget, különösen ami a királyi család, illetve a király szerepének kritikáját illeti, mert látjuk, hogy az utóbbi időben történtek előrelépések, például a női kutatók vonatkozásában, tudományos világban kaphatnak diplomát nők. Nem tudom, Anna el tudná mondani, hogy mire gondolt mégis itt. Köszönjük, Tenok úr, most pedig megadjuk a szót, megadom a szót Szaudarábia nagykövetének, Faisal Trat úrnak. Kérem, nagykövet úr, hogy eh, körülbelül két percben reagáljon. Kívánok mindenkinek, eh, jó napot kívánok. Szeretném megköszönni Anna Gomesnek eh, és a többieknek, a munkát, illetve azt, hogy ellátogattak hozzánk Szaudarábiában. Önök is bizonyára tudják, hogy nem áll rendelkezésemre elég idő, hogy reagáljak mindenre, és ráadásul nem is az én feladatom, hogy az Európai Parlament tisztelt képviselőinek tanácsot adjak, hogy mit kell csinálniuk. Ugyanakkor néhány tényre szeretném felhívni a figyelmet. Én azért vagyok itt, hogy eh, bizonyítsam, hogy a szaudarábiai kormány az Európai Parlament iránt nagy tisztelettel viseltetik, és eh, együtt akarunk működni önökkel, valamint eh, azt szeretnénk, hogyha az Európai Unió és Szaudarábia között a kapcsolatok az e- kapcsolatokat az egyenlőség jellemezni és megfelelő irányba fejlődjenek. Szeretném biztosítani Anna Gomes asszonyt, hogy e, mi 21. századi ország vagyunk, nincsenek e, középkori törvények és jogszabályok Szaudarábiában, és ez a fajta megközelítés, illetve ez a nyelvezet, ez káros. Szaudarábia az EU-nak fontos partnere, és az is marad, e, a stabilitás és a béke elérésében, valamint a jólét és a szövetségeseink jóléte biztosításában is számíthatnak ránk. E, én nem akarok most itt különösebben beszélni Szaudarábia szerepéről a kereskedelemben, illetve az energetikai ágazatban, de Önök is tudják, hogy az elmúlt 20 évben az európai cégek nagyon komoly megrendeléseket és szerződéseket kaptak 800 e, milliárd vagy akár 1 billió dollár értékben is. E, egy olyan ország vagyunk, amely optimista a jövővel kapcsolatban. Tudjuk, hogy a, a jövőnk az ifjúság kezében van, és éppen ezért mi az oktatásnak nagyon komoly szerepet szánunk. 55 évvel ezelőtt nők egyáltalán nem jártak iskolába Szaudarábiában, most 5,5 millió hallgató van, akiknek 52% a nő, 13 egyetemünk van, 600 ezer egyetemi hallgatónk, akiknek 55%-a nő, 160 ezer hallgatónk tanul külföldön, ezeknek 35%-a nő. Vannak PHD fokozatú nők, vannak ügyvédek, ami pedig a gondnokság intézményét illeti, én magam szeretném tisztázni ezt a kérdést. Remélem, hogy sikerül önnel találkoznunk, e, és elmagyarázhatom önnek, e, Gomes asszony, hogy milyen tényleg komoly változások történtek Szaudarábiában ebben a vonatkozásban is. Köszönöm, nagykövet úr, mondja az elnök, és e, most, hogy elfogy az időnk, tényleg csak egy percet tudok adni Anna Gomesnek. Köszönöm mindenkinek a hozzászólást. Örülök annak, amit nagykövet úr mondott, mert ez ugye a következő tárgyalások előtt nyitja meg a kaput. Meggyőződésem, hogy azáltal, hogyha többet beszélünk egymással, jobban megértjük egymást, és kölcsönösen jobban tudunk hatni egymásra. Nekünk európai parlamentként mindenképpen ez a felelősségünk, parlement, egyenlő beszélőhely, és a nyelv gondolom, hogy nem lehet gond. Jó, kiveszem a középkori szót, de, de attól még valahogy le kellett írnom a körülményeket, és a nemzetközi kötelezettségek kapcsán ezt azért ábrázolni kell. Szaud-Arábia gazdasági súlya nyilvánvaló, és ebben a jelentésben ezt ki is fogjuk emelni. Az időhiány miatt és a szöveg terjedelmi korlátai miatt ez talán nem volt kellőképpen kiemelve, majd még dolgozom ezen. A módosítók határideje december 13-12 óra. Január 6-áig kitoltuk a dátumot, előbb már elmondtam. Nekem nincs erről információ, mondja az elnök. Január végén lesz a szavazás. Február elején pontosabban. Tehát van még idő. Jó, akkor ezt majd megvitatjuk. Most még végül is nem sürget minket az idő valóban. Következő napi rendi pontunk a pakisztáni téma. Pakisztán regionális szerepe az EU-hoz fűződő politikai kapcsolatok tükrében. Zala úrnak adom meg a szót az előadónak, hogy röviden összefoglalja a tudnivalókat. Köszönöm elnök úr, kevés az időm, tudom, rövid leszek ezért. Pakisztán lehet, hogy sok európai számára egy távoli ország képét ölti, de Pakisztánnak szerepe, regionális szerepe nagyon jelentős, globálisan is ö, szereplő, egyrészt a terrorizmus elleni harc legfontosabb bástyájaként, hogy legyen, és a környék békéjének megőrzésében is fontos szerepe van. Pakisztánnak bonyolult viszonya van Indiával, és Pakisztán ugye Afganisztán szomszédos államaként a NATO kivonulása után fontos szerepet játszik Afganisztánban is. Ilyen tükörben kell tehát tekintenünk a pakisztáni témát. Az EU-nak világosan állást kell foglalnia geopolitikai értelemben. Erről szól az első rész. A második rész pedig a pakisztáni belső ügyekről szól, a nemzetiségi kérdésekről, a nemzet eh, kérdéséről Hasonlóan egy kicsit Szaudarábiához. Röviden, arról van szó, hogy feudális jellegű viszonyok uralkodnak még az országban, vannak feudálisként jellemezhető viszonyok, ugyanakkor demokratikusan választott kormánya van az országnak, az első demokratikus hatalom átadás is megtörtént nemrég, és az EU-nak ezt le kell szögeznie, mint eredményt, ugyanakkor a demokratikus jelleget, intézményrendszert tovább kell támogatnunk, hogy megerősítsük ezeket a jó trendeket. Nem könnyű ez a feladat, nagy területek vannak Pakisztánban, amelyek eh, gyakorlatilag, eh, ahol az állam eh, semmilyen hatalommal nem bír, és az államiság tulajdonképpen még kiépülőben van. Vannak központi területek, és vannak olyan területek, ahol még mindig törzsi struktúrák uralkodnak. Az állam integritását támogatja az Európai Unió, tehát hogy minden területre kiterjedjen az államhatalom. A talibánnal folytatandó tárgyalásoknak is szentelek egy bekezdést a szövegben. Egyfelől ugye a Talibán Pakisztánon belül is okoz gondokat, de főleg Afganisztánban. Ezek nagyon bonyolult kérdések, a tárgyalások eddig is zajlottak, de továbbra is szükségesek, mert a béke folyamathoz elengedhetetlen, hogy a talibánokkal is folyjon tárgyalás, és rá kell őket is szorítani arra, hogy a demokratikus szabályokat legalábbis figyelembe vegyék, és ezáltal a feszültségek a térségben csökkenjenek. Ugyanakkor, miközben támogatjuk a Talibánnal folytatandó párbeszédet, saját demokratikus elveinkhez ragaszkodnunk kell, nem szabad ebből semmit sem feladnunk. Utolsó előtti mondani valóm a kétszintű stratégiai probléma. Egyfelől ugye az USA-val való együttműködés kérdése, hiszen nyilvánvaló, hogy itt eh, Pakisztánnak együtt kell működni az USA-val, ugyanakkor az Európai Uniónak is ki kéne alakítani a saját politikáját, miközben mi is az USA partnerei vagyunk a térségben. Végül pedig az utolsó szempont, a stratégiai partnerséget kéne kialakítani. Ezt a fogalmat újra és szigorúban kéne definiálni, magunk számára is úgy érzem. ezt egy valódi eszközként, címként kéne értelmezni. Realisztikusan szemlélve a dolgokat, a stratégiai partnerség fogalma egyelőre inkább csak egy elvi koncepció. Pakisztánnal kapcsolatban pedig hát egyelőre még ö, ö, nem alkalmazható. Köszönjük! Mielőtt meghallgatjuk az Albán parlament elnökét, megadom Gala úrnak a szót. Köszönöm szépen, én a néppárt árnyék előadójaként üdvözlöm Zala úr jelentését, egyetértek okfejtésével, következtetésével, és én is fontosnak tartom, hogy az Európai Unió bilaterális kapcsolataiban Pakisztánnal jelentőséget tulajdonítson annak, hogy itt végül is 180 millió emberről van szó, akiknek a többsége szegénységben él, Afganisztánnal és Indiával is konfliktusban áll az állam, tehát van bőven a tennivaló. Három pontot emelnék ki. Ezeken a területen kellene szerintem fellépnünk. A fejlesztési együttműködésben határozottan arra kéne törekednünk, hogy a képzést erősítsük, hogy a pakisztáni fiataloknak normális képzési lehetőségeik legyenek, és ne kényszerüljenek eh, szélsőséges vallási iskolákba a 21. században. Másfelől pedig gazdasági segítséget kell nyújtanunk a GSP Plus eh, program keretén belül. Ezek a pénzek a következő hetekben véglegesednek, tudomásom szerint ez munkahely teremtéshez járulhat hozzá, és harmadsorban pedig a demokrácia és a demokratikus intézmények támogatása a feladatunk. Kétszer voltam már én magam is választási megfigyelő, de ez nem szabad, hogy ebben kimerüljön. A follow-up programok keretén belül látjuk, hogy mik még a feladatok a demokratikus intézményrendszer teljes kiépítésében. Ezért a jelentés 13-as pontjának megfogalmazása szerintem nem elég pontos. Mert angolul ugye az van a szövegben, hogy a demokratikus átalakuláshoz meg kell teremteni az EU-nak a politikai párbeszéden belül a demokratikus intézményrendszer támogatási struktúráit. Ilyen már van. Már most is 10 milliót költ az EU ebből a borítékból. Én úgy fogalmaznék, hogy a meglévőt ki kell terjeszteni, meg kell erősíteni. Más megjegyzésem nincs a szöveggel kapcsolatban, támogatom azt. Michael, now we have two more minutes. Köszönöm szépen, Mihály. Még két percünk van, és aztán még Madame Gomes másfél percet is kap. Az Emberi Jogi Albizottságban is fontos téma lesz ez. Módosításokat fogok majd beterjeszteni, ugyanis itt alapvetően emberi jogi kérdésekről van szó, és én megpróbáltam erre kihegyezni a jelentésemet. Azt is el szeretném mondani, hogy itt egy olyan országról van szó, amely nagyon jó példa arra, amit az előbb is beszélt, amiről az előbb is beszéltünk, vagyis, hogy hogyan valósul meg az iszlám legkonzervatívabb szárnyainak hatása amely Szaudarábiából érkezik. Nagyon érdekes, de ugye ott van a másik oldalon a pénz kérdése is, amelyre Gáler úr is rámutatott. Én úgy jöttem ide, hogy a GSP Plus, illetve az emberi jogi klauzúrák majd igenis, és megváltoztatják a helyzetet de hát a nagy probléma az mindig a bevezetés, a megvalósítás. Éppen ezért látnunk kell, hogy Pakisztánban, és nem csak Pakisztánban is mennyire mm, érzékeny ez a téma, de ez igazából szól a mi hitelességünkről is. Az Egyesült Államok szerepe is megkérdőjelezhető ebben a helyzetben is fontos az, hogy a nőkre, a gyerekekre, a diszkriminációra, a kisebbségekre, és nem csak a FATA régióban történő dolgokra, hanem máshová is kivetítsük a gondolkodásunkat. Pakisztánt Jinna síta volt, és éppen ezért ezt a hatást nem szabad elfelejtenünk. Ez lesz tehát az alapja a jelentésemnek. Négy asszony. Igen, nagyon röviden én is. Talán a természeti katasztrófákra is lehetne utalni, áradások, földrengések és így tovább, hiszen itt több százezer ember borzasztó szegénységbe él mindebből, minden miatt. Aztán itt van a kereskedelem fontossága, és aztán van egy szélesebb kitekintésű probléma is, amit csak megemlítenék. El kellene gondolkodnunk azon, hogy ezek a fajta kapcsolatok lehetnek-e egy oldalú kapcsolatok, vagyis hogy mi mindig csak várunk valamit, és nagyon keveset adunk. Köszönjük, négy asszony! január 8 dél a módosítások beterjesztésének határideje, és ezzel le is zárom ezt a napi rendi pontot, és jön a következő. So our next point uh, on our agenda is uh, the exchange of view with the... Következő napirendi pontunk Ilir Meta, az Albán parlament elnökével való találkozás, a választásokat követően kialakult helyzetről, az ország európai perspektíváiról. Szeretném először elnökünk uh, elmar Brokkot kimenteni, mert ő neki most el kellett mennie a parlament elnökök értekezetére. úgyhogy nem lehet itt most ezen az eszmecserén, de én viszont nagyon örülök annak, hogy Meta úr a parlament AFED szakbizottságába ellátogatott, és önnek meg is adom rögtön a szót, hogy megossza velünk az Albán helyzettel kapcsolatban kialakult nézeteit. Köszönöm. Thank you very much. Honorable members of the European Parliament. Ladies and gentlemen. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy az AFET-ben lehetek. Albánia számára egy fontos pillanat ez, az albán csatlakozás szempontjából is fontos, a csatlakozási vágyak szempontjából. Először is szeretném megköszönni az Európai Parlamentnek azt a támogatottságot, amit, a támogatást, amit mindig kaptunk az, hogy az AFET most megszavazta az albán állásfoglalás tervezetet, jelzi, hogy milyen jelentőséget tulajdonítanak önök Albániának, illetve a Balkán nyugati felének. Szeretném a bizottságnak is megköszönni a realista eh, éves jelentést, és azt, amit tagjelöltségünk lehetőségeiről, kilátásairól írtak. Az Európa. Eh, Albánia most egy eh, fontos eh, szakaszához érkezett el a az integrációnak az elmúlt választások után frusztrált hónapok és frusztrációval teljes hónapok és évek után sikerült a legfontosabb három jogszabályt megszavazni. Ezek voltak a feltételei az Európai Bizottságnak éppen ezért most feltárul a lehetősége a jelölti státusznak. A júniusi parlamenti választások tisztességesek és szabadok voltak. Ez egy pozitív eh, dolog. A hatalom átadása demokratikus és európai módon történt. Ez megint csak egy nagyon fontos dolog a saját politikai, eh, politikánk történetében. Az új kormány felállása óta e, új politikai klíma, pozitívabb környezet e, alakult ki, mint az az elmúlt években volt. Ezért mindkét fél dicséretet érdemel, és e, ez is jelzi a bővítésnek a jelentőségét, illetve az erejét. Minden politikai párt beleértve az ellenzéket is részt vesz a parlament és a parlamenti bizottságok munkájában, a külföldre induló delegációnkban is megfelelő szerepet játszik. A külföldre irányuló delegációkban több szerepet kap a jelenlegi ellenzék, mint a régi szocialista ellenzék kapott. Én a parlament elnökeként elmondhatom önöknek, hogy szeptemberi hivatalba lépésem óta a parlament munkája főleg arról szólt, hogy a parlamenten belül egy jobb együttműködés alakuljon ki. Az elmúlt három hónapban örömmel jelenthetem önöknek, hogy a többség és a kisebbség között a vita színvonala is javult. Az európai projekt az egyik legfontosabb téma volt például eh, a múlt, hónap, múlt havi parlamenti vitában, eh, vitákban is. Eh, a miniszterek részt vettek a vitában, a parlament most már jól működik, ehhez az új házszabály is segítséget nyújt. Tavaly májusban szavaztuk meg a házszabályokat konszenzussal. Ez volt az egyike annak a három tételes kívánság listának, amit a bizottság kért Albániától. Albániának most arra van szüksége, hogy fenntartható eh, politikai párbeszéd eh, folyhasson az Európai Unió által inspirált reformokról. Remélem, hogy eh, egy befogadó jellegű párbeszéd alakul ki, amelynek során a az ellenzék is megnyilvánulhat és hozzájárulhat a parlament demokratikus működéséhez. A az ellenzék és a többség közti együttműködésnek vannak kézzelfogható jelei. Egy hónappal ezelőtt az Alkotmánybíróság elnökét együtt szavaztuk meg. Ez mutatja a jó akaratot a különböző parlamenti politikai erők között. A parlament elnöke, egyéb, az ország elnöke egyébként az igazságszolgáltatási tanács elnöke is. Először került sor arra, hogy a nők külön alakulatot képezzenek a parlamenten belül, amelynek egy ellenzéki képviselőnő a tagja. Emellett egy állásfoglalást fogadtunk el az európai integrációról, amelyben meg Kér, arra kértük a kormányt, hogy hajtsa végre a bizottság kéréseit, az Európai Bizottság kéréseit, illetve arra kértük az Európai Unió tagállamait, hogy szavazzák meg Albánia tagjelölti státuszát. Meghallgatva a civil, a civil társadalom képviselőit, a parlament megszavazott egy állásfoglalást a civil társadalom jogairól, egy széles körű konzultáció el, előzte ezt meg eh, nemzetközi partnereinkkel, emberi jogi partnereinkkel, illetve eh, saját nem kormányzati szervezeteinkkel is. Eh, politikai konfliktus miatt még soha nem kellett felfüggesztenünk az új parlament munkáját. Reméljük, hogy ez a szellemiség megmarad a parlamenti ciklus hátralevő részében is. A politikai párbeszédet folytatni szeretnénk annak érdekében, hogy az igazságszolgáltatási reformot elindíthassuk, végrehajthassuk, illetve a közigazgatási területi reformot is. A kompromisszumkészség lesz a parlament jelszava és az én személyes jelszavam is. A bizottság éves jelentése után a parlament egy cselekvési tervet kezdett el készíteni, amelyben minden egyes az Európai Bizottság által felvetett kérdésre reagálni szeretnénk, és ez fog majd hozzájárulni ahhoz, hogy növekedjen az átláthatóság Albánia, Albániában. Egy új típusú kapcsolatot akarunk kialakítani az ombudsmannal is, és kifejtettük azt, hogy az ombudsman jelentéseit is alaposan figyelembe vesszük akkor, amikor jogszabályokat fogadunk el. Vannak még más társadalmi kérdések is, ezekre is gyakran az ombudsman hívta fel a figyelmet. Itt gondolok a romák helyzetére is. Szeretnénk javítani az emberi jogi helyzetet ezen a területen is. A szociális és ifjúsági miniszter az ombudsman javaslatára konkrét javaslatokat tett, konkrét, reak- konkrét módon reagált, és megpróbálja elérni, hogy a roma kisebbség jobban hozzáférjen az oktatáshoz és az egészségügyi szolgáltatásokhoz. Én azt remélem, hogy ezek a független intézmények, valamint a civil társadalom is eh, hozzá fognak járulni ahhoz, hogy a parlament kiteljesíthesse az alkotmánynak megfelelő ellenőrzési jogköreit. Eh, jogszabályok eh, megszövegezésében is jobban szerepet szeretnénk játszani, ezzel is megerősítve az emberi jogok helyzetét az emberi jogok betartását. Szeretnénk növelni az átláthatóságot az összes albán intézmény körében. Az önök támogatása ebből a szempontból fontos. Október 29-én a közös albán európai parlamenti ülés egy sor ajánlást fogalmazott meg, ennek örülünk. Hálásak vagyunk az Európai Parlamentben ülő barátainknak, hogy hozzájárultak ezekhez a közös ajánlásokhoz, ezek kidolgozásához. A Füle biztos és a miniszterelnök közti magas szintű tárgyalások eredményeképpen okunk van azt hinni, hogy a legsürgetőbb kérdéseket hamarosan megoldjuk, illetve reagálni tudunk azokra a felvetésekre, az öt prioritásra, amit az Európai Bizottság megfogalmazott új jelentésében biztosítani szeretném önöket arról, hogy az Albán parlament támogatja a reformokat, és mindent elkövet annak érdekében, hogy meggyőzze az Európai Unió tagállamait arról, hogy Albánia fenntartható módon tud haladni európai útján. Nyilván csodákra nem lehet számítani az elkövetkezendő három, illetve az elmúlt három hónapban nem lehetett csodákat várni, de megerősítettük a jogállamot, felléptünk a korrupció és a szervezett bűnözés ellen. Egy nemzeti, egy nemzeti korrupció ellenes koordinátori hivatalt hoztunk létre, jelenleg is zajlik a korrupció ellenes csomag tárgyalása, a magas szintű korrupció ellen akarunk fellépni elsősorban, eh, bevezetve a vagyon elkobzásának eh, konkrét lehetőségét, ez eddig nem létezett. Azt szeretnénk, eh, hogyha ebben eh, támogatna bennünket az Európai Unió és a tagállamok is. Eh, az igazságügyminisztérium fegyelmi eljárást eh, indít azon bírók ellen, akik hátráltatják az igazságszolgáltatás működését. A az urambátyán viszonyok ellen is fellépünk, illetve az illegális építési, illegális építkezések ellen is jobban fellépnek most a hatóságok. A, javítjuk a titkosszolgálatok munkáját, és összehangoljuk az összes rendvédelmi szerv munkáját. A rendvédelmi szervek egyre jobban együttműködnek, ez különösen igaz az állami rendőrségre. Műveleti együttműködés születik az elkövetkezendő napokban az Europol és az Albán rendőrség között. Ez lehetővé teszi a saját rendvédelmi szerveink számára, hogy közösen lépjenek fel az európai rendőrségekkel a határon átnyúló bűnözés ellen, és mint ahogy önök is elismerték, konstruktívan állunk a szomszédainkhoz, és konstruktívan próbáljuk megoldani önökkel együtt a külföldi országokban élő albánok helyzetét is. Mi magunk hiszünk abban, hogy jólétre van szüksége a lakosságnak. A jelölti státuszt a következő természetes állomásnak tartjuk, és így járunk el, megpróbáljuk a ezt egy új fejezetként értelmezni, új kötelességeket és felelősségeket eh, ró ez ránk. A tanács döntésétől függetlenül elkötelezettek vagyunk a fontos reformok iránt, mert tudjuk, hogy a reformokat nem Európáért csináljuk, hanem a saját polgáraink érdekében. A jelölt státusz bátorítást nyújt majd az erőfeszítések folytatásához. Köszönöm ezt a lehetőséget. És most örömmel válaszolok az önök kérdéseire. És, uh, Mr. Meta. Köszönjük szépen, Meta úr beszámolóját, azokról a nagyon pozitív fejleményekről politikai a hazájában, amelyek az utóbbi hónapok során történtek. Akkor most megkezdjük az eszmecserét. Kukan úrnak fogok először szót adni, aki egyben a delegáció elnöke is. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm előadónkat. Örülök, hogy itt van most Brüsszelben, és most itt találkozunk. Nagyon hatásos beszédet tartott. Nehéz lenne bármibe belekötni, minden pozitív politikai üzenet benne volt a szövegben, csak ösztönözni tudom, hogy menjen tovább tényleg ebbe az, ebben az irányban. Mindenki nagyra értékeli hazájában a javuló politikai hangulatot, ideértve magát a választásokat, akkor az előző kormány és az mostani kormány közötti sima átmenetet, és persze azt, hogy a parlament működik, normálisan működik, nem volt ez mindig így Albániában, ahogy tudjuk. Tehát szó sincs arról, hogy azt gondolnánk, hogy nem tesznek eleget. Hiszen ki tett ezért egyáltalán többet, mint ön is. De mégis arra szeretnénk kérni, hogy menjen még tovább, még több meggyőző eredményre van szükség, megfogható bizonyítékokra arra vonatkozóan, hogy a jelenlegi helyzet konszolidálódik. Egyetértek azzal, hogy csodákat nem lehet néhány hónap alatt csinálni. Nem is lenne realisztikus a részünkről, hogy ezt kérjük öntől, de már az is elég, hogyha egyre több területen beülnek az új trendek, és ennek van bizonyítéka. Itt van a kezemben az Assembly Albánia önáltal is aláírt szeptember 27-i állásfoglalása. Az integráció kérdésével nagyon érdemben mélyben foglalkozik. Minden fontos dologra rámutat, ami formálisan szükséges az integrációhoz. Nem tudom, hogy végül is ebben az ellenzék konstruktív szerepe mennyiben van benne, de sejthető, hogy van ilyen. Tehát változnak a dolgok, ez egyértelmű. Hál' Istennek! Amikor azt mondjuk, hogy lépjenek még tovább, és nyújtsanak be még további bizonyítékokat, ezt azért azért mondjuk, mert nem mindenki ért itt egyet velem abban, amikor én dicsérem ezt a, ezt a sok fejleményt, és senki, nem, kevesen olyan optimisták itt, mint én, tehát engem meg tud győzni, és én ezt látom is, hogy mit tett a múltban is, jelenben is, de nem mindenki közülünk, és nem minden európai ország ért ezzel az elemzéssel egyet, mert ők csak azt látják, hogy túl sok az albán menekült még mindig az ő hazáikban, és hát vajon miért menekülnek ezek az emberek? és minden lehetséges ilyen statisztikát, hírt meg felhasználnak arra, hogy az európai választások idején önök ellen fordítsák a közvéleményt. Ne adjanak nekik esélyt erre. Ez az én baráti és jó szándékú tanácsom önnek. Köszönjük szépen, Edvard, ezt a nagyon pozitív és átélt felszólalást. Következő felszólalunk Vuljanic úr, aki az Albánia téma kijelölt előadója. Uh, Mr. Speaker, I'm really very happy to see you. Köszönöm szépen, nagyon örülök annak, hogy itt van. Főként ma, amikor azért dolgok történtek, elég pozitív uh, a megfogalmazása ennek a jelentésnek Albániáról, és egyébként ma egységesen elfogadtuk ezt, egyetlen egy tartózkodás volt, és mindenki más elfogadta. A jövő héten szavazásra kerül sor, és mi pedig ezt azért is gondoltuk fontosnak, mert szerettük volna, hogyha a parlament nyilvánosan, világosan kiáll ezen kérdés mellett. És ezek után majd azok, akik, akiknek döntéshozatali joga van a tanácsban, majd ezt figyelembe tudják venni. Nos hát, a diplomácia csak találgat, minden esetre a parlament részéről ez az üzenet el fog érkezni a tanácshoz, és ez minden bizonyal támogató hangú lesz az önök hazájával szemben. Itt fontos azt is látni, hogy szeretnénk új dolgokat látni Albániában, és amikor kompromisszumról beszélünk, korábban konszenzusról beszéltünk, én azt mondtam akkor, hogy ez nem a megfelelő megfogalmazás, mert az úgymond volt szocialista országokban a kompromisszum a megfelelő kifejezés. Azóta szerencsére máshogy néznek ki a dolgok. És egyértelműen önök előre haladnak, hiszen az ellenzék is támogatja önöket ebben. Ez fontos látni. Persze vannak problémák, amelyeket meg kell még oldani, ezek nem könnyű problémák, sokszor korrupció, szervezetbűnözés, szegénység, közigazgatás megszervezése, és így tovább. Ezekkel kapcsolatban egészen teljes mértékben meg vagyok győződve arról, hogy ez relatíve rövid idő alatt meg lehet oldani. Persze nem lehet néhány hónap alatt minden problémát megoldani, nincsenek ö, csodák, de az viszont igaz, hogy egy csoda azért történt már, hiszen Tirana utcáin tüntetésre került sor, és a kormány az emberek mellé állt itt a szíriai fegyverek kérdésével kapcsolatban volt ez a tüntetés, és ez szerintem igenis és egy nagyon nagy dolog, és egy újfajta gondolkodásmódról tanúskodik. Szerettünk volna minél többet segíteni, és biztos vagyok benne, hogy a dolgok jól haladnak. És továbbra is jól is fognak mula, haladni. Akkor, hogyha ebben mindenki egyetért. Köszönöm. Köszönöm, Rúcsek úr. Én is köszönöm. Tisztelt parlamentelnöke, szeretném Önt köszönteni, és valóban ezen az optimista hangon folytatnám én is, Ön pozitív hangon kezdte a felszólalását, és hát mi is csak pozitívumokról tudunk beszámolni, hiszen ez a szavazásban is megmutatkozott, amennyiben Albánia tovább folytatja útját ezen a kijelölt ösvényen, akkor az én frakciómból és más frakcióból is sok támogatást fog kapni. Ön beszélt az inkluzivitásról, a befogadásról. Ez nagyon fontos a parlamenten belül is, tehát a kormány és az ellenzéki erők között. Fontos ezeket eh, a kérdéseket tisztázni, hiszen láthattuk azt, hogy nem volt most érdekes az, hogy eh, ki az, aki kormánypárti, ki az, aki nem kormánypárti. Szerettük volna a civil társadalmat is eh, ebbe az inkluzivitásba belevonni, és hát valóban a parlament az az emberek akaratát tükrözi, hiszen ők választják a parlamentet. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy ne csak a pártok, hanem a civil társadalom is képviseltetve legyen ebben az értelemben. És én tényleg nem látom azt, hogy itt újabb csodák lettek volna, de mégiscsak mind a társadalom, mind a vezetők egyre érettebb politikai gondolkodásáról tanúskodik. A korábbi állásfoglalásban elmondtuk, hogy mit szeretnénk látni, milyen fejleményeket. Ugye itt a közigazgatási reform, a korrupció elleni harc, a szervezetbűnözés elleni harc. Ez nem csak a csatlakozási folyamat szempontjából fontos, hanem általános értelemben az albán társadalom, gazdaság és állam működése szempontjából elengedhetetlen. Albánia jó úton halad, nagyon sok lehetőség van, Tehát én bízom abban, hogy önök ki fogják tudni használni ezeket a lehetőséget, és kamatoztatják majd a gazdaság fejlesztésben is. De van itt egy másik lehetőség. Ön parlament elnökeként talán tudna erre figyelni jobban. A regionális együttműködésre gondolok, hiszen nagyon sok pozitívumot hallhatunk a régióból általában, Montenegró például, csatlakozási tárgyalásokat folytat, Szerbia is nem sokára, és Belgrád és Pristina között is megnyíltak a tárgyalások. Koszovóban is volt egy választási forduló most a hétvégén, tehát ez mind nagyon pozitív lehetőségeket mutat a regionális együttműködés szempontjából is. És talán ön a parlament elnökeként pozitív szerepet tölthet be ebben a folyamatban. Szeretnénk, hogyha Albánia csatlak, tagjelölt státuszt kapna, és fontos ez nálunk, hiszen ez a kezdetet jelenti, nem a véget. A reformoknak folytatódnia kell. Önök is tudják, mi is tudjuk, hogy hogyan kell ezt megvalósítani, és majd meglátjuk a tárgyalások során. Tehát ez a fő üzenetünk, minél hamarabb megkezdik a munkát, annál hamarabb tudjuk megkezdeni a csatlakozási tárgyalásokat is. Köszönöm szépen, és az utolsó felszólaló Kacsin úr. Köszönöm szépen, tisztelt parlamenti elnök, nagykövetek, nagyon örülök annak, hogy ismét találkozhatunk Ön a második ember az államban, tehát ezért rendkívül fontos szerepet tölt be. Tudom, hogy ön nem csak megfigyelő lesz, hanem konkrétan részt vesz majd a folyamatban, miután ismerem őt már jót, jól, régóta. Ugye itt a demokratikus útra való rálépés szempontjából rendkívül fontos a parlament szerepe, és ahogy nekünk az Európai Parlament szerepét kell erősítenünk annak érdekében, hogy közelebb kerüljünk az emberekhez, a polgárokhoz, úgy gondolom, hogy az ön intézménye és az ön személyes szerepe is rendkívül fontos. Meg kell értenünk tehát azt, hogy mit kell tenni és mikor. Az inkluzivitás a parlamentben kezdődik, és a Az ellenzéknek felelős szerepet kell betöltenie, nem csak opponálni, csak hangoskodnia kell, hanem konstruktívan kell hozzáállnia mindenhez. Én remélem, hogy ő mindent meg fog tenni a jövőben is, és egyébként ebben bízom is. Ön az elején azt mondta, hogy, illetve, hogy az, amit ön mondott, az nagyon szép volt, és gyógyírként hatott ránk. Köszönöm szépen. De ugyanakkor ő elmondta azt is, hogy mik az ambíciói. Nos, hát ezeket a pozitívumokat be kell építeni a rendszerbe, de Macedóniára gondolva pedig figyeljenek oda. Itt egyfajta öm, ébresztő órát kell beépíteni a rendszerben, nekik is konstruktív szereplőként kell részt venniük a folyamatban. Most én nem Macedónia tárgyalásai, csatlakozási tárgyalásairól beszélek, hanem általában a demokratizációról, ugyanis amennyiben ez nem halad előre, akkor nem lesz áttörés Macedónia jelenlegi státuszában. Tehát vissza kell térniük és önöknek segíteniük kell őket, hogy mindent meg tudjanak tenni, ami tőlük telik. Tehát önök, illetve mi nagyon pozitív szereplőként ismertük meg Albániát, de hát Tirána, Belgrád és a régió egészében egyfajta pozitív földrengést kell, hogy előidézzem. és szerintem ez a mai találkozó is számunkra, épp úgy, mint önöknek, gyümölcsöző személyesen és intézményeinkre nézve egyaránt. Köszönöm szépen! 5 percünk maradt, egészen az ülés legis legvégéig, hát ez még pontosan 5 percet jelent. Szerettem volna megköszönni mindenkinek a munkáját tisztel, tisztelt Kukán úr, Rucsek úr, Kacsin úr, és mindazok, akik felszólaltak. Köszönjük azt a támogatást, amelyet Albánia irányába tanúsítottak, azzal kapcsolatban is, hogy, meg, tá, hogy támogatták szavazatukkal az AFED-ben most nemrég elfogadott állásfoglalást. A múltban voltak problémák, de most már sokkal pozitívabb a helyzet, hiszen Albánia maga pozitív eredményeket tud felmutatni az elmúlt hónapok során. Szeretnék például rámutatni arra, hogy parlamentünkben az ellenzék kezdeményezésére is meg tudtunk szavazni teljes támogatottsággal ezeket. Most nem akarom ezeket megismételni, de mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy az európai integráció mindannyiunk számára rendkívül fontos. Az albán választások során az albán állampolgárok ö, nagy felelősség ö, tudatukat ö, mutatták meg azzal, hogy olyan pártokra szavaztak, amelyek Európa orientáltságúak, és nem szélsőséges pártok. Persze vannak még problémáink, és elmondtam már azt is, hogy európai tagállamokkal is együttműködünk, többféle problematikát kell megoldanunk, bilaterális együttműködés szintjén, épp úgy, mint multilaterális megközelítésben. Nagyon szeretnénk minden áldott nap eredményeket felmutatni. Nem csak addig, amíg addig a napig, amikor a tanács majd döntést fog hozni. Azután is szeretnénk folytatni a munkát. És minden nap egyre többet szeretnénk tenni, hiszen a mi felelősségünk ez mindenek előtt a állampolgáraink felé. A jó úton fogunk tovább haladni, továbbra is az öt prioritás mentén fogunk dolgozni, az ajánlások figyelembevételével, és az Európai Bizottság, illetve Albánia <coughs> együtt fognak dolgozni annak érdekében, hogy előrelépjünk, megvalósítsuk a célokat, és a kontinuitást a folyamatban garantálni tudjuk. Szeretném továbbá azt is tudatni önökkel, hogy a bővítésnek micsoda átalakító ereje van. Az, hogy a régióban együtt akarunk dolgozni másokkal, Macedónia, Albánia, Szerbia, Montenegro, Koszovó, Bosznia-Hercegovina. És ebben a, ezen az irányon, vagy ebben az irányban tovább fogunk dolgozni, és sőt, Albánia továbbra is is nagyon aktív lesz, még aktívabb a jövőben, mint most. Két hónappal ezelőtt az Albánia Barátai Egyesület megalakult. magasrangú személyek kívánnak ellátogatni hozzánk. Koszovó és Szerbia szempontjából is fontos ez. És mindez az Európai Unió szemében is javítja a régióról kialakult képet, de számunkra ugyanígy fontos ez a külföldi befektetők szempontjából is. Hiszen rengeteget változott már ez az image, de még továbbra is nem a legjobb, az előítéletek miatt, és néhány olyan probléma miatt, ami azért továbbra is ott van. Szervezett bűnözés elleni harc, a csempészet visszaszorítása, ezek prioritások továbbra is. Ezen a harcon keresztül szeretnénk javítani a az egész régió imázsát, és ez nem csak az EU-hoz vezető utat fogja lerövidíteni számunkra, hanem a közeljövőben szeretnénk, ha minél több befektető látogatna a régiónkban, és ez rendkívül fontos országaink jövője, gazdasága, életszínvonalának emelése szempontjából. Tehát ezen az úton kívánunk haladni, mindent meg fogunk tenni ennek érdekében, önökkel szoros együttműködésben, abból a célból, hogy ezt a pozitív irányt ne változtassuk meg. Ez a június 23-ai választásokkal kezdődött ez az út, kompromisszumok, mindenkinek a befogadása, ezek a kulcsfontosságú prioritások számunkra nem csak szavak, hanem tettek is, mert úgy gondoljuk, hogy számunkra a legfontosabb cél az európai integráció. A jövőben is önökre számítunk. Köszönöm szépen, elnök úr! Ahogyan ön is láthatja, itt csak barátai vannak önnek, és egy tanácsot szeretnék még önnel megosztani. Ez a politikai együttműködés fenntartható a konstruktivitás szellemiségében. Reméljük, hogy ez így lesz, és minden jót kívánunk önnek és Albániának. Köszönöm szépen! Lezártuk tehát, kedves kollégák, a ma délelőtti ülésünk utolsó napirendi pontját is. Viszontlátásra!